Chers collègues, je vous propose de commencer notre. Euh... Jó napot kívánok! Azt javaslom, hogy kezdjük el az ülésünket. A napi rendet kiosztottam, nem kaptam semmi ellenvéleményt, úgyhogy követjük a napi rendet, beleértve a szavazás időpontját. Az egyetlen kiegészítő információ az, hogy közös vitánk lesz Krisztensen és Jerek úr szövegével kapcsolatosan, ugyanúgy 5-ös 6 pont, mint ahogy azt, vagyis 6 pont, ahogy azt már az előző vita során megejtettük. Kettes pont, 22 2010. február 22-i ülés ezt kiosztottuk. Úgy érzem, hogy Azt hiszem, hogy külön megjegyzés nincsen, és azt javaslom, hogy ezt így fogadjuk el. Hármas pont. Közleményeim vannak. Ebből nevezetesen három Először is a spanyol elnökséggel január 27-én megbeszélést folytattunk. Ez a közlemény három nyelven áll rendelkezésre, németül, angolul és franciául. Ugyanebben a szellemben találnak egy másik közleményt az anyagok között, az USA-ba járt delegációnkra vonatkozik ez, az ENSZ munkálatainak keretébe küldtük ezt a delegációt, mégpedig február 5-én az ENSZ ülésre, és ez angolul, németül és spanyolul áll rendelkezésre. Az utolsó közlemény pedig az informális tanács ülésről készült beszámoló az EBSCO ülésről, ez Barcelonában volt január 28-29-én. Ezen én magam is részt vettem, bizottságunkat képviseltem a munkálatok egy fázisában. Ez angolul, franciául, németül és spanyolul áll rendelkezésre ez a közlemény. Hogyha nincs más pont, amit szeretnének felvetni, akkor azt javaslom, hogy térjünk át a négyes pontra, vagyis vizsgáljuk meg a módosító indítványokat, amelyek eh, Regina Bastos asszony anyagával kapcsolatosak, Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, kohéziós alapra vonatkozó általános rendelkezések, az egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések tekintetében. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt a megerősített együttműködést kértük, ezen anyag esetében, viszont mégiscsak egy egyszerű véleményezési eljárást kellett elfogadnunk. A Regionális Ügyek Bizottsága, az illetékes bizottság, és véleményét március 17-18-án fogadta el a Regi Bizottság. 26 módosító indítvány készült Bastos asszony anyagával kapcsolatosan. Átadom neki a szót. A módosító indítványok egyensúlyát fogja ismertetni. Először is valamennyi kollégának köszönöm. Ik, eh, irám. Mindenkinek köszönöm, mindazoknak, akik a módosításokon dolgoztak, és ez biztos, hogy javítani fogja a véleményemet a Foglalkoztatási Bizottság véleménye lehetővé teszi a kohéziós politika egyszerűsítését, és azt is, hogy gyorsabban és rugalmasabban haladjunk, valamint hatékonyabban, akkor, amikor a programokat végrehajtjuk, és így elkerüljük a negatív hatásokat a tagállamokban. 26 módosítás érkezett. Egyetértek az 5-ös, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11, 13, 14-es, 16-os, 21-es, 26-os módosításokkal. Az 5-ös módosítás javítja a pénzügyi eszközöket, amelyek abban segítenek bennünket, hogy az EU 2020-as stratégiáját megvalósítsuk a szociális szempontok tekintetében. A másik 7-es, 8-as, 9-es, ez a KKV-kra vonatkozik, a 9-es pedig a következményekkel kapcsolatos elnök. Kérném az előadunkat, Bastos asszonyt, hogy lassabban beszéljen, mert különben nem lehetséges a tolmácsolás. Bastos asszony elnézést kér. Akkor most egy kicsit nyugodtabban folytatom. A tízes vállalkozások és munkahelyteremtés 11-es az, hogy szabályokra van szükség, mert így az Európai Szociális Alap gyorsan tud reagálni válság esetén, és így elkerülhetőek a késedelmek a program megvalósítása terén. 12-es módosítás az unió finanszírozásának optimális felhasználása aktív intézkedések a munkaerőpiacon, 13-as a pénzügyi eszközök hatékonyabb megvalósítása, 14 meg lehet ennek segítségével hosszabbítani az időszakot az EU hozzájárulását illetően. Köte- kötelezettségvállalások automatikus visszavonásáról van szó. 15 mikrohitelekre vonatkozik, 16 a fogyatékkal élők helyzetének javítása, a 26-os ugyanaz, mint amit a REGI bizottság előtt terjesztett eh, átmeneti intézkedések. Támogatjuk ezeket a módosító indítványokat, viszont elezem a 6-os, 15, 17, 18, 19, 20-as módosító indítványokat. A hatos nem támogatom, mert ez korlátozná a hatályt és a pénzügyi forrásokat. Kohéziós politika esetén 15-ös mikrohitelek nem tartoznak ide. 17-es azt javasolja, hogy a számítást változtassuk meg, szerintem ez nem jó. 18-as technikailag megbízható eredmények, és 19-es a határidők, amelyeken belül nem lehet módosítani a finanszírozást. Ezt nem támogatom. A gyors, remélem nem túl gyors magyarázatok alapján remélem, hogy sikerült teljes képet adni arról, hogy miről is van itt szó. Köszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a munkához, és módosításokat terjesztetek elő. Köszönöm. Elnök, köszönöm az előadó asszonynak. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni a nem támogatott módosítások. Style asszony. Elnök asszony, kolléganő Birgit nincs itt ezen a héten, és az ő nevében szeretnék szólni. Az ő álláspontját szeretném ismertetni, mivel az utóbbi évek válságáról van szó, és a százszázalékos finanszírozásról a szociális alap esetében ez jó elképzelés. Ami az eszközöket illeti, a regionális alap esetében fenn kell tartani a százszázalékos finanszírozási elvet. Már sok idő eltelt, ami miatt magasabb előlegek biztosítására vonatkozó ajánlást és a átcsolást 2007-ben nem tartjuk megfelelőnek, nem tudunk megelépedni. Ez Zipel asszony álláspontja volt, amit hallottak. Köszönöm szépen, mondja Figueredo asszony. Még ha nem is terjesztettem elő ezt a javaslatot, azért úgy gondolom, hogy igen fontos fenntartani a százszázalékos finanszírozás azon országok esetében, ahol a munkanélküliség igen magas. Ami pedig a társfinanszírozás kötelezettségének törlését illeti olyan tagállamok esetében, amelyek komoly szociális, gazdasági problémákkal küzdenek. Szerintem ez igen fontos a jelenlegi fázisban. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy időt veszítünk a rendelet alkalmazása terén, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy szükségünk van arra, hogy a tanácsra nyomást gyakoroljunk, figyelembe véve ezt a célkitűzést, és azt is, hogy igen fontos mechanizmusokat teremteni, amelyek segítségével meg tudjuk könnyíteni a pénzalapok odaítélését, és az előző évek többletének felhasználását. Szeretném ezt kiemelni. És a társfinanszírozás csökkentését hangsúlyozni ebben az időszakban, hiszen nagyon sok ország súlyos gazdasági pénzügyi problémákkal küzd. Szerintem itt ez azzal a kockázattal járhat, hogy az egyenlőtlenségek és a különbségek tovább növekednek. Vannak olyan országok, amelyeknek vannak együttfinanszírozási lehetőségei, viszont nem tudják felhasználni a pénzalapokat. Figyelembe kell venni a különböző problémákat, és meg kell nézni azt, hogy mi a szociális alap első célkitűzése. Kérdezem, hogy ki szeretne még hozzászólni, majd azonnal megadom a szót az előadó asszonynak, de kérdezem, hogy a bizottsággal való együttműködés kérdése nem vetődik-e fel már most? Szerintem ez nagyon fontos lenne arra kell odafigyelni a jövőben, hogy ezen dosszió esetében, ezen dosszié esetében ne csak szimbolikus, hanem igazi együttműködést folytassunk, és a jogi bizottság vegye figyelembe a mi módosító indítványainkat. Hogyha már vannak információik ezzel kapcsolatosan, örömmel meghallgatnám őket. Emellett őszintén szeretném önöket felkérni mozgósítani arra, hogy a jogi bizottság valóban fontosságot tulajdonítson a mi hozzájárulásunknak ehhez a dossziéhoz, mert tudják, hogy a háttérben ott van egy vezérfonal, mi pedig a szociális alap reformja, és ezt nem szabad szem elől téveszteni. Az elnökök itt értekezlete egyébként hozott egy döntést, amit nekünk el kell fogadni, bár én ellenzem, ezzel együtt kell élnünk. A lényeg az, hogy optimálisan hozzá kell járulnunk ehhez az ügyhöz, ehhez az egész dossziéhoz. Ki szeretne hozzászólni, akkor megadom a szót az előadó asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kollégáknak, akik voltak olyan szívesek, hogy elmondták véleményüket a módosításokról. És elmagyarázták, hogy vagyis ez mutatja, hogy egyes frakciók miért éltek a módosítással, mások miért nem, hiszen itt, mint említettük, a százszázalékos finanszírozásról van szó. Szerintem nagyon pozitív az, hogy konklúziót tudunk vonni, hiszen az idő tényező igen fontos ebben az ügyben. Nem szabad időt veszítenünk, hiszen a százszázalékos finanszírozásról van szó, és a tagállamok föl kell hogy használják ezeket a pénzalapokat, hiszen nehéz a gazdasági pénzügyi helyzet, és a munkahelyteremtés igen fontos. Ami pedig az alapfilozófiát illeti a társ finanszírozás vagy a százszázalékos finanszírozás kérdésében, erről még a jövőben vitatkoznunk kell. Elnök asszony szólt ön arról, hogy Az előadó már az illetékes bizottsággal megkezdte a tárgyalásokat a lényegi kérdésről, vagyis a pénz alapok filozófiájának reformjáról, főként a szociális alapról van szó, de a kohéziós alapról is. Eddig én még nem teremtettem kapcsolatokat, de ezt meg kell tennünk, mert nekünk, a Foglalkoztatási Bizottságnak igen nagy a felelősségünk e téren, és én készen állok arra, hogy részt vegyek az illetékes bizottságokkal való tárgyalásokban, ami a pénzalapokat illeti. És még azt is hozzátenném, egyébként a tanácssal megállapodtunk e téren, pragmatikusnak kell lennünk jelen pillanatban, vagyis meg kell könnyítenünk az alapokhoz való hozzáférést a tagállamok részéről. Így üdvözlöm a szocialista frakció és a GUE pragmatikus álláspontját a kérdést illetően, mert nem terjesztetek elő olyan módosítást, amely azt jelenteni, hogy folytatni kellene a százszerzalékos társfinanszírozással kapcsolatos tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm, előadóasszony. érzem azt, hogy készen áll a regi bizottsággal együttműködni, de nem csak készen kell állni erre, hanem offenzívába kell kezdeni, és hát ezt természetesen udvariasan, diplomatikusan kell megtenni, de a dolgokat egy kicsit erőteljesebben kellene előrevinni, egy picit erőltetnünk kellene ezt az együttműködést a regi bizottsággal. Az utolsó megjegyzés azzal kapcsolatosan, hogy itt ebben a bizottságban mindenki igen bölcs volt, és nem nyitotta meg újra a százszázalékos finanszírozással kapcsolatos dossziét. Magyarázatot kaptunk erre vonatkozóan, hiszen ez az eszköz valójában csak időleges eszköz, figyelembe véve a tagállamok költségvetését, hiszen az a cél, úgy tűnik az a cél, hogy a válság idején támogassuk a tagállamokat, azután majd egy kicsit kis visszalépés lesz, hiszen nem arról van szó, hogy az Unió fogja teljes finanszírozást átvenni teljes mértékben. A bizottság kezdeti javaslata éppen ezért nem olyan érdekes ami az Európai Szociális Alapot illeti, nem ez lesz a vezérfonal, de azért meg kell vizsgálni, hogy például a görög helyzetben az Európai Szociális Alap következő szabályozása esetén esetleg meg lehet vizsgálni, hogy van-e olyan helyzet, amikor az Unió fogja 100%-ban finanszírozni az egyes konstrukciókat? Szerintem ez a vita, jelentéssel kapcsolatos vita segít majd minket abban, hogy újraindítsuk a vitát, és elmélkedjünk erről a kérdésről, a jövőbeli munkálatainkat figyelembe véve. Köszönöm az előadó munkáját, az eredeti módosításokról fogunk szavazni, azokról, amelyeket önök terjesztettek elő, és a többi módosításról is a holnapi ülésen. Tehát holnap fogunk szavazni. Most pedig az ötös napi rendi pontra térünk át, és most megadom a szót az előadónknak, krisztensen úrnak, aki közben megérkezett. 68 módosító indítvány érkezett a vélemény tervezethez, ezt eh, a mi nevünkben dolgoztak ki az Ekon Bizottság számára. Ez a kereskedési könyvekre, könyvre és az értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelményekre vonatkozik. Átadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a kollégáknak is az együttműködést, amit eh, tanúsítottak, és ami kitűnően működött. Rövid leszek. Betettünk, bemut, kompromisszumos módosítási javaslatokat két területen nem sikerült ugyanakkor megállapodásra jutnunk. Itt több egyrészt a bónuszok változó mm, részéről van szó. Én átnéztem a dokumentumokat, hogy lássam azt, hogy minden megfelele annak, ami elhatározásra került a különböző értekezetek során. Ugyanis beszélünk egy bizottságról is, aminek a nagy bankoknál kellene működnie, és ez egy olyan dolog, ami arra felel meg, amit a Pittsburghi csúcson határ, került elhatározásra. Tehát még egyszer felteszem a kérdést, hogy nem kellene egy ilyen javaslatot támogatnunk. És ugyanez vonatkozik a bónuszokra, annak a változó részére tehát ez egy olyan dolog, ugye, amit szeretnénk elkerülni. Ugyanakkor mégiscsak egy olyan döntésről van itt szó, amit a Pittsburghi csúcson elfogadtak, olyan döntés, amit a tanácsban is elfogadtak, ezért kérem önöket, hogy ezen a két ponton ismét gondolkodjanak el. Van még további néhány apró részletkérdés is, amit ugyancsak szeretnék megemlíteni a különböző érintett személyekkel, esetleg beszélhetünk erről a délután során, hogy még a holnapi végszavazás előtt egyet tudjunk érteni. És beszélni kell azokról a dolgokról is, az, amely, amiben egyetértünk, és a legtöbb kérdés ilyen. Meggyőződésem, hogy jó hozzájárulást adunk az Ekon bizottságnak, és úgy gondolom, hogy a gazdasági szakbizottság figyelembe fogja ezt venni az ő saját jelentésében. Köszönetet, mert kívánom kifejezni a titkárságnak is a kitűnő együttműködésért. Nagyon értékes segítséget nyújtottak, és természetesen meghallg- nagyon szívesen meghallgatom esetleges észrevételeiket. Il y a quelqu'un de la commission sur ce point? Bizottság részéről valaki kíván ehhez hozzászólni? Um, Je m'interrogeais de savoir si je donnais tout de suite la parole. Azon gondolkodtam, hogy azonnal Liárik úrnak adjam -e meg a szót, de ugyanakkor azt is látom, hogy talán abban a szakaszában vagyunk az eljárásnak, amikor egy kicsit furcsa, hogy összekeverjük a dolgokat, mert most a konkrét vitát kellene lefolytanunk. Tehát esetleg Patrick Lürex egyetér, tehát ellentétben azzal, amit az imént mondtam, előbb Christensen úrnak a jelentését, és utána pedig az önügyét, de ami azt jelenti, az, ennek ellenére, hogyha akar hozzászólni, akkor önt is felvehetjük a hozzászólói listára. És akkor első hozzászóló Thomas Mann úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Äh, Először is az Ole Christensennel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Ole az utolsó Strasburgi héten lehetőségünk volt arra, hogy tárgyaljunk a kompromisszumosokról, és megállapítottuk, hogy számos dolgot támogatni tudunk. Aztán van olyan, amivel nem tudunk együtt élni. Az a kísérlet, hogy talán az A és B esetében van még korrektúrára lehetőség. Még mindig integral part of the government structure and organization rész marad meg, ezzel továbbra is problémánk van, és a második módosításnál, ami egy kompromisszumos javaslat, is problémánk van. Ez a, a baloldaliaknak a eh, támadásának tesz eleget, de nem arról van szó, hogy mi ezt elfogadnánk. A C kompromisszumost el tudom fogadni, amely aláhozza egyértelműen ezt a változtatási lehetőséget. Strategy. Ich denke, das ist ein wichtig és beillesztettük az utóbbi részt, ez nagyon fontos, és a D pontban a menedzsment helyett menedzsert csináltál, most pedig ez rendben van részünkről. Az E pontban pedig a néppárti kollégáknak azt javasoltam, járuljunk hozzá ehhez, mert a Works Council szerepét aláhúztuk, szerint European Works Council nagyon fontos dolog. A többi módosítónál megkaptad az információt, hogy a legtöbb esetében ajánló jelleget biztosítok ehhez. Mi azt javasoljuk, hogy a a és a B ellen szavazzunk a kompromisszumosok közül, de a C, a D és az E a néppárt részéről támogatást élvezhet az én javaslatom szerint. Jó dolog volt, amit kaptunk. Meg kell, hogy mondjam őszintén, bizonyos eh, pozíciókkal egyszer nem tudunk együtt élni. Egyébként pedig mm, további módosítás nem volt benne. Elnök asszonynak igaza van, hogy már a második jelentést is együtt kéne olvasni ezzel mert szerintem mind a kettő egyébként tulajdonképpen egyensúlyban van. A frakciónk úgy gondolta összességében, hogy támogatjuk ezt. Jó lenne, ha az át és a B-t még meg tudnánk változtatni, de nem, úgy látom, hogy te nem vagy erre rávehető most, de jó lenne, ha elérhetnénk nagyon a remény, a remény erősebb, mint a valóság az esetemben talán. Mais, euh, cher vice-président, quand vous dites... Tisztelt alelnök úr, amikor azt mondja, hogy mozduljunk, az mit jelent? Konkrét módosítási javaslatai, vagy, vagy nem akar, csak a kettő között lavírozik, vagy van valami mozgástér? Hát a mozgás az fontos. Ole nagyon jól csinálja. A kompromisszum lényege éppen az, hogy egymást figyelembe veszünk. Lehet, hogy azt mondhatnám még, hogy ti a néppártot, a CDE esetében elfogadjátok, mondjuk az A-ba még esetleg közeledni tud hozzánk, nem? De én egy kicsit attól tartok, hogy nem fogja ezt megcsinálni, hát akkor tudomásul veszem. De a CDE szívesen vele megyünk. Egyébként a többi módosító indítvány többségében is vele tudunk együttműködni. Rendben, akkor itt a sorok között kell olvasni, mert nem igazán értettem, hogy mi is itten a játék lényege, tehát hogy mi, hogyan, hogyan játszunk, de úgy gondolom, hogy a legtöbb hozzászóló főszereplő majd ezeket besz- elmondja. Kréme Levile asszony. Sí. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszöntet mondani Krisztenzen úrnak az elvégzett munkáért köszönöm, hogy valamennyi politikai frakciót bevonta a munkába, és ezek között is a zöldeket főként. És azt hiszem, hogy ez volt az egyik olyan eset, amikor nagyon nehéz volt kompromisszumot elérni. Mindössze azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sajnálom, hogy nem mentünk elég messze többek között a bónuszok keretek közé szorításában, hogy a háromról öt évre nem emeltük meg azt az időszakot, amíg a fizetést halasztanánk, a kifizetést halasztanánk. Ugyanakkor mégiscsak sikerült jelentős előlépéseket is elérni, például a változó bérezés a területén béreknél, vagy a különböző fizetés javadalmazási politikák területén. Ön is említette a független javadalmazási bizottságok létrehozását, valamint a szociális felelősség és környezetvédelmi felelősségét a vállalatoknak ugyancsak figyelme kell venni a hosszú távú értékelésekor. Tehát azt kívánom, hogy ezek a módosító kompromisszumok holnap többséget élvezzenek, és remélem, hogy egy kis baráti nyomás sikerül majd gyakorolni a gazdasági bizottságra oly módon, hogy ne legyen üres szó a mi javaslatunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Én mindössze azért szeretnék hozzászólni az A kompromisszummal kapcsolatban, mert azt értem, hogy itt a mozgásra való törekvés során, amit Thomas már említ, e, úr említetett, esetleg probléma lesz itt a Javadalmazási Bizottság ügyében. Korábbi életem során azonban megtanultam, hogy ezek a javadalmazási bizottságokról már nagyon régóta folyik a vita, és ez mindig egy olyan elem volt, vagy azon elemek közé tartozott, ami a, az első jelentésben szerepelt, ahol a Európai Uniós kormányzás kérdésekről beszéltünk. Ez még Barroso idejét megelőző időkre nyúlik vissza, mert ott még egy winter jelentésben szerepelt ez, ahol felvetődött az ilyen bizottságoknak a létrehozása és azóta a válságra való reagálásként láttuk, még Bázelban is, hogy a kapcsolódás, a kockázat felügyelet, ellenőrzés és a javadalmazás értékelése között igenis nagyon fontos ez azért fontos, hogy a különböző túlzott hatásokat, túlzott kockázatvállalásokat kiküszöböljük. Ezért egy kicsit sajnálatosnak tartom, ahogy említette a jelentés készítő is, hogy hát Pittsburghben tudom, hogy hát a, az amerikaiak is csak félig meddig követik Pittsburghet, akkor miért kellene nekünk ezt jobban követni? De hát ott volt egy tárgyalóasztal, és azért mégiscsak furcsa lenne, hogy mi magunk ne tartanánk be azokat a kötelezettségvállalásokat, amiket másoktól kértünk. És ez a javatalmazási bizottság e kérdése, ez szerepel nagyon konkrétan abban a G20-as ülésnek az anyagában, ami a vállalati irányítással foglalkozott. Tehát azt remélem, nem tudom, hogy most milyen irányba haladunk, de hogy sikerül egy kicsit átvizsgálnunk ezt az A kompromisszumot, különös tekintettel arra, hogy a az munkáltatókkal folytatott vita során sem úgy jelente meg ez a kérdés, mint tabu. Tehát ők is tudatában vannak annak, hogy el kellene fogadniuk ezt a javaslatot, inkább így kellene fogalmazni, és hogy vannak olyan struktúrák, amelyek ugyancsak ebbe az irányba hathatnának. Tehát kicsit kár lenne, hogyha Krisztenzen úrnak a jelentésében nem sikerülne valahogy ezt a kompromisszumot beleilleszteni. Kívánne más is hozzászólni? Úgy tűnik, hogy senki, akkor a jelentés készítőnének adom meg a szót, ha kivel hozzászólni. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket. Teljes mértékben egyetértek elnök asszony azzal, amit az imént mondott. Nagyon fontos lenne, hogy egyet tudjunk érteni ebben a két utolsó kompromisszumos javaslatban is. Hát nem igazán tudom, talán Thomas Mannal leülhetnénk a délután során, hogy megállapodásra jussunk ezzel a két kompromisszumos javaslattal kapcsolatban. Én szívesen tennék egy próbát. Elnök, köszönöm szépen, hogyha mind a ketten kimenek a teremből, nem fogok morogni, és nem fogom azt mondani, hogy már nincs itt, aki részt vegyen a további munkálatokban. Tehát erről holnap szavazunk, erről a véleménytervezetről. Következésképpen javaslom, hogy Lojárik úr ö, szövegét vegyük figyelembe, amelyikben ugyancsak öt ö, kompromisszumos javaslatot nyújtottak be. Csak most akkor jelentés készítőjéhez fordítok a bizottsági munkával kapcsolatban, ugyanis ez egy olyan, munk, olyan vélemény, amit a jogi bizottságnak adunk, és Lén úrnak a jelentése viszont azt hiszem, hogy sajnálatos módon csak angolul áll rendelkezésre, és nagyon későn került benyújtásra. Ha igaz, akkor március 4-én került benyújtásra, és önök is tudják, hogy amikor megvizsgáltuk első alkalommal az ön jelentését, akkor az egyik gondunk az volt, hogy azt megvizsgáljuk, hogy a jelentés az a terület, amire kiterjed, a Léner úrnak a jelentése, az ugyanabban a szellemben van legyen, és megfeleljen azon aggodalmaknak, amikkel mi foglalkozunk. Tehát nem tudom, hogy önnek volt-e lehetősége arra, hogy az alap szöveg irányába tegyen lépéseket amit ugye elvileg nekünk ki kellene elégíteni. De azt hiszem, hogy holnapig ezt nagyon meg kell néznünk, mielőtt szavazásra kerülne az ön jelentése. Akkor jelentéstevő úr, öné a szó, hogy a kompromisszumos javaslatokat felvázolja, illetve azt, ami nem tartozik a kompromisszumba. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani minden kollégának, aki részt vett ennek a véleménynek a megfogalmazásában és nagyon örülök, hogy végül is egy jó egyességet sikerült elérni valamennyi frakcióval, a néppárttal, a szocialistákkal, az Egyesült Baloldal, a zöldekkel. A módosító indítványokat tematikus sorrendben kívánom beszélni. A 4-5-6-os módosítók azok a jelenlegi modell, javadalmazási modell és a felelősség kérdésével foglalkozinak, illetve ezért is olvasztottuk ezt össze az A kompromisszumba, ami hangsúlyozza, hogy ezek a nyereségek, ezek rövid távú hozamok alapján kerültek kiszámításra, és nem kapcsolódnak a reálgazdasághoz, és ez a munkavállalók és a megtakarítóknak a kárára történik. A 8-as, 9-es módosítókat nem tudom támogatni, mert ennek a ö, javadalmazási rendszernek a hatása a reálgazdaságra negatív. A 11, 12-es, 13-as módosítók, ezek a B kompromisszumban szerepelnek, és azt irányozzák elő, hogy, hogy jöjjön egy, létre egy új pénzügyi architektúra, potenciális és szakmai etikai alapok, alapokon, és kötelező erejű legyen és a foglalkoztatási bizottságunk ezzel egy egyértelmű jelzést akar adni arra, hogy a szabályozó hatóságok javára történjen meg ennek a kötelező erejű bevezetése, világ, illetve európai szinten. Éppen ezért támogatom a 27-es, 28-as kompromisszumát Pervans Berez asszonynak, aki támogatja ezt az európai megközelítést. A 14-es, 15-ös módosítók arra emlékeztetnek, hogy a bizottság tett javaslatot 2009. április 30-án, ezek szerepelnek a C kompromisszumban egy első lépés ezekre emlékeztetni, illetve tovább lépni, hogy felhívjuk a figyelmet a figyelmet arra, hogy a vállalatoknak szociális és ö, környezetvédelmi ö, felelősségük is van. Ezek a 16-17-es koferátiban a módosítóban szerepelnek, illetve ugyancsak jelen vannak a 25 és egy más javaslatokban is. Továbbá küzdeni kell a minden diszkrimináció ellen, ahogy ez a 32. módosítóban szerepel, illetve a férfi-nő béregyenlőségben, ami a 34-esben szerepel, tehát Karima Deli javaslatát ezért támogatom. Ami a javadalmazás eh, kérdését illeti, ez a 18-tól 24-es eh, cikkig mennek, és azt javaslom, hogy ezeket a D-kompromisszumba egyesítsük. Ugyanis ha valamennyien egyetértünk abban, hogy a vezetőknek a javadalmazása negatívan hagyó, eh, hatott a kockázatvállalásra, és túlzott kockázatvállalást eredményezett, akkor foglalkoznunk kell a, a javatalmazásokkal, amiknek különböző egyéb formái vannak, nem csak maga a bér, a, tehát a bónuszok, vagy a végkielégítések, a stock optionok és egyéb megoldások. És ez még az különösen azokon a vállalatoknál, ahol állami vállalatok, vagy ahol az, egy, az Unió is segítséget nyújt. Tehát ezt a, mindenképpen az érvényes jogszabályok szerint kell, hogy adóztatásra kerüljenek, és nem lehet különböző módon adóztatni vagy mérni a munka és a tőkejövedelmeket. A 36-os módosítója a Baldazer úrnak és Messner asszonynak a néppárt, Európai Néppártól azt hangsúlyozzák, hogy a reálgazdaság támogatása és a munkahelyteremtés alapvetően fontos, ahogy ezt mi is hangsúlyoztuk. Ezért támogatom, hogy ezeknek az adóztatás, ez az adóztatás irányú, az adóztatás eredménye arra lehetne fordítani, amit a, válság következtében próbálunk létrehozni, illetve a válság elleni küzdelemre lenne fordítható javadalmazás és a felelősség, szociális és környezetvédelmi felelősség kérdése szerintem érinti a munkavállalókat is, és a választás lehetőségük kell, hogy legyen. Ezért nem támogatom a 41-42-es módosítókat, lévén, hogy ez korlátozza a konzultációs és részvételi lehetőségeket. A munkavállalóknak újabb jogokra van szükségük, abban a versenyhelyzetben, amiben vannak. Ezért a 39-40-es módosítókat támogattam inkább, ami erősíti a munkavállalói jogokat, és ezeket inkább a munkakörülményeket veszi figyelembe. Ezeknek az alkalmazása ellenőrizhető lenne a vállalatoknál, ezért a 25-ös módosítót nyújtottam be, ami egy több éves, de minimum három évet határoz meg, ami alatt értékelni lehet a vállalati döntések szociális hatását is. Ennek lehet hatása a bérekre, abban az esetben, hogyha negatív a ö, vizsgálat vagy az, az eredménye, ezért ö, ö, támogatom a 46-os indítványát Csogor úrnak. Személy szerint sajnálom, hogy a D-kompromisszum tárgyalása arra épült, hogy a bér változó része magasabban kerüljön adóztatásra, hogyha a munkabér és a tőke közötti, tőkejövedelem közötti adóztatás megkülönböztetés egy első lépés. Azt látjuk, hogy a tőkének az, hogyha jobban adóztatjuk a tőkét, mint a jövedelmet, ez fontos a gazdasági hatékonyság szempontjából. És hát köszönöm a különböző észrevételeket. Elnök. Köszönöm szépen, Deli asszony. Szeretnék gratulálni a kitűnő munkához, amit Löjjeli Kúr kollégám végzett. Én szeretnék visszatérni a javaslatokra. A, módosi, a most módosítókkal nem akarok foglalkozni, a zöldek ezeket lényegében el tudják foglalni. Annak örülök, hogy ez ma már egy konkrét szövegben szerepel, és benne van a jövedelem maximálása, csak azt sajnálom, hogy nem sikerült megállapodásra jutni abban, hogy számszerű plafont határozzunk meg. Szerintem egy maximum jövedelmet kellett volna meghatározni. Ez egy olyan gondolat, ami az Egyesült Államokban kezd kirajzolódni, Európában is jó lenne, hogyha mi is ezen elgondolkodnánk méghozzá gyorsan. Én azt mondtam, hogy az átlag jövedelem 40-szeresse. Ez 44 ezer eurót tesz ki havonta, szerintem ez nem rossz. A fix és változó javadalmazások esetében örülök annak a pozitív vállalatnak, amit a jelentéstevő eh, fogalmazott meg, a zöldek részéről, például a diszkrimináció elutasítása, a bér egyenlőség férfiak és nők között, és külön az adóparadicsomok elleni küzdelem nagyon fontos. Köszönöm. Koferáti úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, A kollégának én is azt tudom mondani, hogy kiválóan dolgozott, nem volt egyszerű ez az anyag. Nagyon nagy munkát jelent, ha az ember kompromisszumot keres. Tulajdonképpen az összes kompromisszumot támogatni tudom, már csak azért is, mert két fontos követelményt figyelembe vett. olyan követelményekről van szó, amelyeket nem lehet mindig olyan könnyen egyensúlyba hozni egymással, a politikai vitában sem. Az első az az, hogy hogyan tudjuk figyelembe venni az etikát az általános feltételek között, és hogyan tudjuk figyelembe venni a felelősséget, amelyel ezek a személyek rendelkeznek. Másrészt nagyon fontos az átláthatóság is ebben az ügyben, és ezt gyakran nem veszik figyelembe, ami a javadalmazás összességét illeti, illetőleg, hogy azon belül a prémiumok milyen szerephez jutnak. És itt kell kialakítani egy koherens megközelítést a vállalatok körében, mi szerint ne lehessen visszaélni különleges feltételekkel. Tehát még már mondtam, örülök, hogy sikerült egyensúlyt teremteni. Másrészt pedig olyan normákra kell gondolnunk, amik lehetővé teszi, hogy haladjunk is a munkával, amik lehetővé teszi, hogy az eddigi akadályokat teljesítsük, vegyük Látni kell, hogy mi vezetett problémákhoz régebben a bankoknál, a szolgáltatásoknál, de persze a termelőágazatban is. Szükség van az átláthatóságra, a felelősségre, és mindenek előtt a felelősség színvonalának kell tükröződnie a javadalmazásban. És mindig A, a prémiumra akkor van lehetőség, hogyha megfelelő bevételt, profitot ért el egy cég, viszont a rövid távú profitra nem szabad törekedni. Végül is itt nem a vállalat érdekében történik ez mindig, nem mindig a tényleges vállalati tevékenysége tükrözi a prémium. Tehát figyelembe kell venni az átláthatóságot, és a, törekedni kell az egyensúlyra. Vannak ennek morális, erkölcsi aspektusai, és természetesen a koherens viselkedés az, amit el kell érni. Ezen a területen kell egyensúlyra törekedni. Nem könnyű ezt, de most én úgy látom, hogy az a pont, amit sikerült elérni, megérdemli, hogy hozzászóljunk és kifejezzük magyar becsülésünket. Köszönöm szépen, Kracman úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gazina Meiser az Alder részéről egy másik szakbizottsággal éppen Washingtonban jár. Elnézést kér, hogy nem tud jelen lenni. Azt kérte, hogy helyettesítsem őt. Meixner asszony a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében fontosnak tart hogy a vállalatvezetés szintjén is az etikai kérdéseket vegyük figyelembe. Másrészt viszont azt mondja, hogy ez nem vezethet túlreakcióhoz, ami ahhoz vezet, hogy a magángazdaságot túlságosan kontrollálná az állam. Nagyon fontos, hogy a szubszidiaritás elvét ne veszítsük szem elől, és mindenek előtt a váll- elsősorban a vállalatok felelnek a javadalmazásért. Tudjuk, hogy nagyon különböző szerkezetű cégek vannak, ne felejtsük el a vita során, vannak nagyok, kisebbek, közepesek, és nagyon fontos természetesen a javadalmazási politikájuk. És nem mindig azt kéne látni, hogy elképesztő végkielégítések vannak Egyesült Államokban. Egyszerűen meg kell nézni, hogy miből indulunk ki mi az az átlag tulajdonképpen, és mondjuk a vegyiparban óriási kielégítéseket fizetnek, hiszen nagyvállalatokról van szó, a kiskereskedelem meg nem, tehát és hol az átlag itt. Ne felejtsük el, a vita fontos, de a lényeg az, hogy ne csak felhívjuk a figyelmet a vállalatok felelősségére, hanem tudatosítsuk is bennük, hogy ilyen van. És nyilvánvalóan azt is látni kell, hogy igazgató tanácsi tagok is foglalkoztatottak végül is, és azt kell látni, hogy a részvényesek közgyűlése az, amelyik dönt, és azt gondolom, hogy a tulajdonosoknak, a részvényeseknek több felelősséget kell biztosítanunk, hiszen ő nekik van benne a tőkéjük, ők felelnek a tőkéjükkel. Éppen ezért néhány indítvány nem tartható fenn, ez gyakorlatilag Baltazar úrral úr javaslatai vannak közhangban, a néppárti javaslatokkal, Meissner az, hogy is támogat bizonyos dolgokat, ahol kompromisszumokat sikerült elérni, azokat jó részt támogatni tudja. Merci. Köszönöm. Pascal Grüni asszony, majd Elmer úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekel engem Lőjárik úrnak a véleménye, figyelembe véve a pénzügyi válságot, a gazdasági, szociális válságot, ami a bankok rossz irányításából ered. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet jobban kezelni a pénzalapokat. Ami a javadalmazást illeti, egyetértek azzal, hogy ez legyen reális, és kapcsolódjon a felelősségé körhöz, valamint az eredményhez. A javadalmazás elfogadható kell, hogy legyen az állampolgáraink számára is. Egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy valamilyen plafont szabjunk meg, mert akkor különböző táblázatok lesznek, kritériumok a forgalom alapján. Szerintem ezt nagyon nehéz lenne megszabni, a bank felelősei azért kockázatos munkát végeznek, és gondoljunk egyébként a profi futball csapatokra, azért ott is nagyon nagy javadalmazások vannak, és itt meg kell nézni az arányokat. Ami ezt a jelentést illeti, igen érdekes dolgokat olvastam benne. Az egészet nem tudnám megszavazni, mert vannak itt erőteljes kényszerítő körülmények, de a 16-os módosítás szerintem jól megfelel annak, amit én is szeretnék, vagyis kötelező érvényű intézkedéseket kell bevezetni, de azért plafont ne szabjunk meg. Úgyhogy ezt szerettem volna támogatni. Köszönöm szépen. Elnök, Elmer úr, majd úr. Sorry, I didn't quite catch the name. Uh... Elnézést, nem értettem pontosan a nevet. Köszönöm, elnök úr, mondja Helmer úr. Igen, elnök asszony, anyanyelvemen beszélek, ha megengedi. Szeretném elmondani, hogy meglepett engem ez a vita. Először is azon gondolkodtam, hogy mi ez a kifejezés, hogy deontological, deontológiai, mert 65 éve foglalkozom az angol nyelvvel, soha nem találkoztam ezzel a szóval. Kételjeim vannak, hogy ez angol kifejezés lenne. Nem is tudom, mit jelent. Az egész vitának az a kiinduló pontja, hogy a bankok és a pénzintézetek egyedül felelősek a mostani problémákért, és nem szabad elfelejteni, hogy azért nem csak a bankok és a pénzintézetek a hibásak, hiszen ez a probléma Amerikában kezdődött Jimmy Carter elnökkel és az utódjával, hiszen ők a hitelnyújtó intézeteket arra buzították, hogy azoknak is adjanak kölcsönöket, akik nem tudják visszafizetni a kölcsönt. Ez hozta létre a tulajdon buborékot. Tudjuk, hogy Greensberg mit lépett itt, és tudjuk, hogy itt az eszközök buboréka is kialakult. Őrült intézkedéseket hoztak az intézmények, úgyhogy ez a az államok feladata, hogy a monetáris politikát és a kamatokat megszabják, és a pénzpiacokat szabályozzák. Ez viszont nem tartozik az államokra, a parlamentre vagy a mi bizottságunkra, hogy intruzív rendelkezéseket, szabályokat hozzon a pénzintézetek javadalmazási szintjét illetően. Krasman úr sajnos elment, teljes mértékben igaza van, hogy a vállalkozásoknak, a cégeknek kell megszabniuk a javadalmazási politikát, és nem pedig ennek a bizottságnak, az EU-nak és ennek a bizottságnak nem feladata az adók megszabása sem. Az, hogy hogyan vessék ki az adókat és hogyan alkalmazzák. Ami pedig az adókat illeti, és a különböző kölcsönbiztosításokat, mi itt az EU-ban, ebben a bizottságban nem tudunk dönteni arról, hogy milyen adókat kell kivetni, és hogyan kell elkölteni az adókat, hiszen az botrányos lenne. Úgyhogy meg kell mondjam, nekem nagyon nehéz lenne a jelentés javaslatait, vagy a kompromisszumos módosításokat támogatni. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega itt ül mellettem a görög nyelv szakértője, aki azt mondja, hogy az a kifejezés, hogy deontológia, ez az ógörökből ered, és az én kis szótáromban a szerepel, hogy a szakmai szabályok összessége, például orvosi deontológia, amely tartalmazta valaha az orvoslással kapcsolatos szabályokat, de most már ezt kiterjesztették a pénzügyi és gazdasági kérdésekre is. Thomas Mann úr. Köszönöm szépen. Madame Chair, mondom angol Madame la President, azt mondom most, mert tudom, hogy a belgák azt mondják Madame le President, Madame le President, mondom most, és mindenképpen szeretném kifejezni nagyra becsülésemet, hogy Kreuzmann úr már nem tud itt lenni, az nem azzal függ össze, hogy ne lenne kedve vitázni. Egyszerűen egy másik szakbizottságba kellett menni. Nekem éppen azt mondta, hogy ott kell beszédet tartania, és éppen ezért nem tud itt maradni. Ami pedig a tartalmat illeti, erről is beszélni akarnék. Vannak olyan vállalatok, amelyeknek óriási a felelősségük, például akkor, hogyha kis és középvállalatok, ott ismerik egymást az emberek, és ott azért nagy a felelősség nehéz időszakokban is. Vannak olyan cégek, amelyeknek teljesen mindegy, hogy mi történik a munkatársakkal. A lényeg, hogy a végén a javadalmazás az felső szinten legyen meg. Azt gondolom, azt kell megnézni, hogy mikor kell hozzájárulni a szociális piacgazdasághoz a vállalatoknak, és ide tartozik az is, hogy mi van a javadalmazással nem régiben. A válság csúcsán alkalmam volt vitázni olyas valakivel, aki bankokban vezető szerepet tölt be, és akkor megkérdezték, hogy a prémiumotok az rendben van. Mi az Egyesült Államok meg Németországban csak akkor fizetünk prémiumot, bónuszt, hogyha egy ügyfelet legalább négy évig tartunk meg, mondta ő. Nem a gyorsaság, nem arról van szó, hogy minden rövid távon kaszálunk, hogy megvettem, egy terméket, aztán eladtam, és utána nálam maradt a pénz. Arról van szó, hogy hosszú távon gondolkodnak, partnereket akarnak hosszú távon, olyan partnereket, amelyeket megkötnek a cégekhez. Ez egy teljesen más pozíció, és ez egy fontos dolog, mert a fenntarthatóságot és a hosszú távú számítást emelik ki. Ezt szeretnénk mi elérni más területeken is. Ez egy lényegi elem. De azért azt gondolom, hogy ami a mértéket illeti, Ugye itt vannak a tulajdonosok, ők döntenek, aztán másképp, hogyha a munkavállalók felelősséget kapnak ebben a vállalatban, akkor élnek a lehetőséggel. Vannak, akik azt mondták a válság idején, bizonyos pénzekről lemondunk, most csökkentjük a javadalmazást, de ha de később majd kifizetik ezt nekünk, amikor közösen talpra álltunk megint. Ez egy más politikai gondolat, és nyilvánvalóan ez már etika kérdése, ez már felelősség kérdése. Az összehasonlíthatóság nem adott, mert nagyon különbözőek a vállalatok. Azon vállalatokra kéne hajtanunk, akik képesek és hajlandók etikai felelősséget viselni, és szerintem ők kaphatják meg a mi támogatásunkat, ezért a jelentés alapgondolata ezt tükrözi, nagy részt tükrözi, de a néppárt részéről egy néhány módosítással álltunk elő, hogy még kiegyensúlyozottabbá tehessük ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Morán asszony, majd Deli asszony még egyszer hozzá kíván szólni. Általában ez nem szokásos, de ha van időnk, akkor ennek elegetetünk. Moren asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Véleményem szerint évben véve ez a jelentés igen érdekes. Figyelembe véve azokat a viharokat, amelyeken keresztül mentünk itt mindenütt az egész világon az utóbbi időszakban. Osztom egyrészt azt, amit Thomas Mann mondott az előbb, és amit Pascal Gruny mondott az előbb. Szerintem el kell kerülni az, hogy mindenkit a banditák és a gyilkosok közé soroljunk. Látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik követik a deontológiát, az etikát, tehát a szakmai szabályokat, a vállalkozások, a bankok sorában világos szabályokat követnek, mindenképpen elfogadható és mindenki által érthető szabályokat követnek. Éppen ezért ezeket a köröket tiszteletben kell tartanunk a dinamizmusokat is, hiszen ők hozzák létre a munkahelyeket, a munkahely azután fizetést jelent, fizetést hoz az alkalmazottaknak, és éppen ezért nekik meg kell hagyni a mozgásteret. Van azért szükség szabályokra, de a szakmai, etikai szabályokat kell főként létrehozni, és nem szabad megzaboláznunk őket, nem szabad túl szigorú szabályokat hoznunk a fizetések, javadalmazások terén. A szabályokkal nem szabad szakarékoskodni, de hogyha túl sokat szabályozunk, akkor ez a kollektív érdekek ellenében megy. A 16-os módosító indítványt, illetően Lüni asszonyhoz hasonlóan tudok nyilatkozni hasonló okok miatt. Deli asszony, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a pénzügyi válság több mint 10 millió alkalmazott munkahelyét érintette. Látjuk az, hogy a bónuszok milyen kártékonyak voltak, 50%-kal emelkedtek, és egy milliárd eurót tettek ki ezek a bónuszok, ezek a jutalmak, és közben mi a szakmai etikáról beszélünk. Az előbb utalás történt az Egyesült Államokra. Szeretnék emlékeztetni valamire. 1942-ben Roosevelt megszabta a maximális javadalmazást azért, hogy a legszegényebbek és a leggazdagabbak között a különbség csökkenjen. A társadalmi igazságosság körébe tartozik mindez, akkor, amikor a pénzügyi szabályokról van szó, a focistákról talán majd egy következő irányelv keretében fogunk tárgyalni. Köszönöm, Klárk úr. Köszönöm, én sem nagyon értem, mi ennek az egész vitának a racionáléja, vagyis az észszerűsége, a lényege, és mit jelent az, hogy deontology. Látjuk itt a preambulum bekezdésékben, hogy miről is van itt szó. Elnök, kedves kollega, engedje meg, hogy Engedje meg, hogy közbeszóljak. A Léne jelentést olvassa föl éppen, ez a fő bizottságnak a jelentése, és nem pedig leíráik úrnak a jelentése, de mondja a hozzászóló a szakmai szabályokról, etikai szabályokról van szó, deontology, ezt magyarázza ez a jelentés, Éppen ezért a vállalkozások számára hasznos lenne, hogyha tanácsot kérnének azoktól, akik elemezték ezt az egész kérdést, és akik javaslatokat tettek. De hogyha utasításokat adunk, hogyha ezeket megszervezzük, hogyha megmondjuk nekik, hogy mit kell tenni, szerintem nem jó, hogyha olyan kereteket hozunk itt létre, amelyek alapján elmondjuk, megmondjuk a cégeknek, hogy mit tegyenek ezt. Én eh, mindenképpen ellenzem, és ezt nem tartom kívánatosnak. Elnök, köszönöm. Van-e még más eh, hozzászóló? Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetlen kiegészítést szeretnék tenni, hát nem túl, nem akarom ismételni az eddigi érveket. Egy olyan aspektusra szeretnék hozzászólni, amelyet én nagyon fontosnak tartok ebben az összefüggésben is, ez a gender mainstreaming aspektusa. Olyan nőkről van szó, amelyek, hogy úgy mondjam, tükrözni kéne ezeknek a nőknek a szerepét, miszerint az Európai Bizottság vegye figyelembe, vegye komolyan a saját kötelességét, hogy a nők vezető pozícióban való elhelyezését támogassa, segítse elő. Éppen a pénzügyi gazdasági válság összefüggésében ez egy olyan tényező, amelyet figyelembe kéne itt vennünk, és integrálnunk kellene ebbe a jelentésbe. Köszönöm, hogy az elnök, van-e még más hozzászóló? Parancsoljon, uram! Köszönöm de Rossza úr, ami a deontology kapcsolatos vitát illeti, és az, hogy ez nem angol szó, Helmer urat szeretném emlékeztetni arra, hogy az angol nyelv, ami az én anyanyelvem is, bár én ír vagyok, általában az angol szótár 50%-a a francia nyelvből származik. Elnök, de a franciának van a közös gyökerei a görög nyelvelés, mondja az elnökasszony, és tudjuk, hogy ezek a nyelvek a mi kulturális örökségünk részei. És itt van a latin nyelv és a mediterrán nyelvek, a civilizációnk alapjai, általában a földközi tenger körzetében, térségében jöttek létre. Van-e még más hozzászólási kérelem? Nincs, akkor átadom a szót a jelentéstevőnknek, az előadónknak. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm mindenkinek az, hogy részt vett ebben a vitában. Két-három kisebb megjegyzésem van. Természetesen, ami a különböző vállalkozásokat, vállalatokat illeti, itt nem a kis és közepes vállalatokról van szó, általában ott a vezetők nem keresnek túl sok, sokkal többet, mint a saját alkalmazottaik, vagy ugyanannyit keresnek. A másik kérdés az, hogy hozunk e itt létre jogszabályokat, vagy ne, törvénykezzünk-e, ezért van ez a vita, a vélemény. Tudni kell, hogy mit akarunk, hogyha minket nem a nép választott meg, és nem arra választott meg, hogy megszervezzük az EU egészének irányítását, akkor nincsen szükség ilyen vitára, de hogyha úgy gondoljuk, hogy meg kell szervezni az EU-t, és törvénykezni kell az említett kérdésekkel kapcsolatosan, akkor ez a reprezentatív képviseleti demokrácia kérdése ügye, hiszen mi a választott képviselők vagyunk. A lényeg az, hogy ne hagyjuk, hogy a dolgok maguktól alakuljanak. Hallottunk itt megjegyzéseket, arról van szó, hogy a, például az áfát, a héját kívánjuk bevezetni, vagyis emelni a görög esetben, de itt nem arról van szó egyébként, hogy plusz adót vezetnének be. Egy másik megjegyzésem. Miről van itt szó? Amiről itt vitatkozunk, arról más fontosabb körökben is vitatkoznak, hiszen a G20-ak is kétszer foglalkoztak ezzel a kérdéssel már az európai hatóságok is, tegnap egyébként az ECOFIN is vitatta ezt a kérdést, és hasonló vitát folytatnak az USA-ban. Látjuk ennek alapján, hogy szükség van arra, hogy döntéseket hozzunk, jogalkotási döntéseket, mert egyébként a dzsungel törvények érvényesülnek. Én ezeket ellenzem, nagyon is jól tudom, hogy az áldozat az mindig ugyanaz, a bérből és fizetésből élők, az áldozatok és a nyugdíjasok. De köszönöm önöknek a konstruktív hozzájárulást. Elnök, hogyha visszatérünk a vélemény tervezetre, majd holnap a az ülésünkön, akkor szavazni fogunk róla, és most átérünk a hetes napi rendi pontra, most pedig átadom a szót Sergio Cofferati kollégának, aki az ECON bizottsággal összefüggésben eh, előadunk az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága és a gazdaság élénkítés témájában. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az összes olyan kollégának, amely hozzászólt a szöveghez, adott esetben módosító indítványok formájában. Köszönöm szépen az együttműködést. Nagyon örültem, hogy így alakult. Azt tudom mondani, hogy az előterjesztett módosítók többsége, amit elnök asszony, de más kollégák is képviseltek, egy célt követtek, pontosítani, teljesebbé akarták tenni az eredeti szöveget. Azt akarom ezzel mondani, hogy ezek konstruktívak voltak, ami persze oda vezetett, hogy kompromisszumos szövegeket lehetett kidolgozni. Végül is az történt, hogy a módosító indítványokból kivettem a lényegi elemeket, és megfelelő megoldásokat javasoltunk. Reméljük, hogy megfelelő sikerült ez, és elfogadják majd. Egy dolog, ami nem volt elfogadható, az Figueiredo az kolléga elképzelése egyszer másképp látja ő ezt, másképp látja az egész témát, nem, a mi megközelítésünk egészen más. Nem azt mondom, hogy nincs joga ehhez, ez legitim dolog, a hipotézise is legitim önmagában, rendben van ez így, viszont amit ő képvisel, az egy alternatíva a mi szövegünkhöz képest. Ennyi, én szövegemről van szó, és persze, az, a nagy többsége a kommentároknak is ilyen. Figueredo kolléga módosító indítványai egyszer nem fogadhatók el. Ezért most azt nézzük meg, hogy a többiről mi a véleményünk. Sikerült bedolgozni ezeket a kompromisszumos javaslatokba, szerintem ezek jól tükrözik a javaslatokat, a módosító indítványokat. Végül szeretnék még egy dolgot elmondani. Olyan vitákat és eszmecseréket folytattunk, amelyek végül is adott esetben két kompromisszumnál nem igazán vettek eredményre, vezettek eredményre. Egyrészt a C jelölésű kompromisszum és az E jelölésű kompromisszum. Nem értünk ebben egyet Szerintem a C, C és az E esetében nem tudom követni, egyszerűen olyan véleménykülönbség van, hogy ezt így nehezen tudom megvalósítani. Majd szeretnék még visszatérni arra, hogy miért nem sikerült meggyőzni a módosító indítványok szükségességéről. Mindenek előtt Jöris a kolléga nőről van szó. Megint csak a javadalmazás kerül szóba. Ez egy olyan téma, amely épp az imént foglalkoztunk. És itt van ez a két kompromisszumos javaslat. És látható, hogy persze, megvan ennek az oka. Éppen napjainkban, amikor ilyen mély válságban vagyunk, fontos, hogy olyan eszközeink legyenek, amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdagság, amelyet megdolgozunk, az igazságosan kerüljön elosztásra. Ez egyrészt egy fiskális, egy adópolitikai eszköz, de egy szerződéses eszköz is. És erre a kollektív szerződések intézménye szolgál megvannak az egyik oldalon azok az eszközök, amik arra szolgálnak, hogy a polgárok összessége jól éljen, jó ellátásban részesüljön. Tehát még egyszer mondom, bizonyos megkötéseket javasoltak, amiket én nem tudok figyelembe venni. Véleményem szerint meg kell védeni az emberek körülményeit, javadalmazásokat, Természetesen nagyon különböző eszközök állnak rendelkezésre országonként, de az alapelvnek működnie kell, hogy mindenkinek biztosítsuk a méltó életet. Nyilvánvaló, ez foglalkoztatja a kormányokat, és természetesen valahol a szociális védelem, a szociális biztonság kérdése vetődik itt fel. Ez fontos. Ez egy nagyon fontos terület is. Van egy másik terület, amiről szerződni lehet. És itt nem csak az anyagi dolgokról van szó, vagy adott esetben a nyugdíjról. Jó, persze, itt nem konkrétan a javadalmazásról beszélünk, de valahol ennek is köze van ehhez. Ez az adott személy szakmájának felel meg, foglalkozásának, az elvégzett munka mennyiségének felel meg, a javadalmazás, konkrétan ez lehet idő is, és természetesen valahol a termelékenység is hozzájön. Az a termelékenység, amelyet valaki elér egy konkrét teljesítmény formájában. Tehát van egy teljesítmény, egy eredmény, és van egy javadalmazás, és a kettőnek azért valahol összhangban kell lennie. Szerintem ezt így végül is általában támogatni lehet. De aztán van egy autonóm viszony azok között, akik dolgoznak, és a vállalkozók között. És természetesen a hatékonyság nagyon fontos, és hogy korrekt eljárásokat alkalmazzunk. Ezekben a kompromisszumos javaslatokban vannak ajánlások. Azt gondolom, nem a politikai kultúra része, és nem is felel meg azoknak a tapasztalatoknak, amiket szereztem az elmúlt időszakban. Vagyis Figarédo kolléga kivételével az összes módosító indítványt valahol el tudom fogadni, ezeket vettem figyelembe a kompromisszusomokban, mert ezek pozitív megközelítést alkalmaznak. Merci, Michel Mer. Köszönöm szépen, Almer úr. Köszönöm szépen, és lehet, hogy elnökasszonyként kellene ön szól, szólítanom, de először is hogy mondjam, nagyon jó munkát végzett a jelentés készítője, de ha megnézzük a kompromisszumos módosítókat, akkor az tűnik fel nekem, hogy a módosításokkal ez a jelentés azt mondja, hogy egyfelől van egy nagyon súlyos probléma, a tagállamoknak rendbe kellene tenniük az adóügyeiket, le kellene csökkenteni a kiadásaikat, és utána azt mondjuk, hogy ja, és úgy egyébként mellesleg itt meg ott nem szabad csökkenteni a kiadásokat. Tehát nem igazán látom, hogy milyen hozzájárulást adtunk a gazdasági problémák megoldásához mert itten olyan célokat írunk ki, a, tűzünk ki, amik kívánatosak lennének, ugyancsak elérhetetlenek. A legtöbb kormánynak azt mondjuk ugye, hogy le kellene csökkenteni a kiadásokat az államoknak, hogy az adó helyzetük javuljon, és egy egész listát lehetne adni, ahol, ahol nem akarunk a csökkentéseket. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy végül is nem lehet csökkenteni. Most el kellene dönteni, hogy akarunk csökkenteni a kiadásokon, vagy nem akarunk. Nekem ez szökő, szembeszökő. És ha megnézem a módosítókat, amelyekben új célokat, új kifejezéseket foglalkozunk meg, egy ilyen karácsonyfát állítottunk össze, amiben a tagok, különösen a baloldaliak, az összes kedvenc ö, ö, elemeiket föltették, amit erre a karácsonyfára, és ez olyan, olyan dolgok, amit így is úgy is kértünk van, azt mindig kérnek, és egyszerűen nem veszik figyelembe azt, hogy milyen lehetőségek vannak, amikkel ezeket a célokat el lehet érni. Tehát én azzal zárnám, hogy nem igazán látom, hogy ez a jelentés így, amilyen formában van, vagy ahogy majd módosítjuk, nem látom, hogy milyen pozitív hozzájárulást tud adni ahhoz a problémához, amivel itt szembesültünk, és ami az európai állampolgároknak is a problémája. Köszönöm szépen, kedves kollega, a hozzászólását, Handel úr. Frau Präsidentin, liebe Elnök asszony, kedves kollégák, három témát szeretnék felvetni a jelentés kapcsán. Hálás vagyok a jelentés készítőjének, hogy kifejti, hogy válságidőszakban a szociális biztosító rendszerek beváltak, és a javítások a financiális bázison lehetségesek. Szeretnék még arra felhívni a figyelmet, itt nem csak olyan rendszerekről van szó, amelyek a szociális csillapítás célját követik, és itt szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy itt vannak a nyugdíjbiztosítók és a egészségbiztosítók is, és ez valahogy hiányzik nekem, ez belőle talán még javítós, javításokat is eszközölhet itt. Ebben az összefüggésben a tízes pontot is szeretném megemlíteni. Örültem volna, hogyha az előadó egyértelműbben utalt volna arra, amiről Almunia biztos úr beszélt nemrégiben itt a szakbizottság előtt, és amit meg is fogalmazott a szakbizottság előtt, hogy a nyugdíjkor 67 éves 67 évre való emelése már megtörtént számos tagállamban, és szükség van arra, hogy tovább növeljük ezt a nyugdíjkorhatárt, vagy legalábbis erőfeszítéseket kell tenni, ami azt jelenti, hogy a költségvetési szanálás terhét eh, az egyszerű ember viseli, és örültem volna, egy kicsit intenzívebben vizsgálja ezt az előadó. Harmadik megjegyzés, eh, Figueredo kolléganőm eh, módosítóit kritizálta. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez nem rendjén való, sőt, kifejezetten hamis kritikák ezek. Itt vannak például a kilencedik módosító, ahol kolléganőm azt írja, hogy minőségi és mindenki számára elérhető közszolgáltatásokra van szükség, és egyszerűen elutasítja. Úgy általában az egészet szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Szociális Szakbizottságban éppen a globális szegénység miatt nemrégiben azt követelték, hogy megfelelő minőség és mindenki számára elérhető közszolgáltatásokra van szükség, éppen a szegénység felszámolása érdekében, és a jelentés készítőjének azt tudnak javasolni, hogyha a szociális kirekesztés és szegénység elleni harc évét ünnepeljük, akkor valahol fogadja is el ezt az álláspontot. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Jaszlovjecka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyszerűbb, hogyha csak annyit mond, hogy Dana. Hogyha Dánának szólít, mert tudom, hogy a ö, családnevem nagyon nehezen kimondható. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Kuferáti úr által készített véleményben, ami az Európai Bizottság közleményére reagál, hogy az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága hogyan legyen. Ez a közkiadások likviditás, államháztartás likviditását jelenti, és az öregedésre való utalás és a az aktív, szakmai szempontból aktív életkor alakítása a generációk közötti szolidaritás nem követi az államháztartási helyzetet. Ezért tettem kilenc módosító indítványt, Például a nyugdíjrendszerek megreformálásában önök két pillérről beszélnek a finanszírozás érdekében. Én azt javaslom, hogy legyen három pillér, az állami finanszírozás, a pénzpiacok és a ö, fizet bérből és fizetésből élők rendszere. Ez egy olyan rendszer, ami sokkal átfogóbb és jobban tudná a nyugdíjrendszert finanszírozni. Egy másik módosító az a bevándorlás politikával foglalkozik. Önök szerint ez egy orvoslási lehetőség a demográfiai problémára. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban ki kellene használni az emberi erőforrásokat, a humán erőforrást kellene gazdagítani, és nem kizárólag bevándorlási megoldásokat keresni. Másfelől hangsúlyozom, hogy van egy még egy szerintem nagyon fontos dolog, arra gondolok, hogy fontos lenne jobban nyomon követni a közkiadásokat, és megnézi, hogy milyen kötelezettségvállalások vannak, illetve különösen a szociális kötelezettségvállalásokat jobban nyomon követni. Nagyon hálás vagyok az együttműködésért képviselő úrral, rendkívül jó volt az e- együttműködés konferáti Hat módosító, kompromisszus módosítót készített, és mindegyikben ugyanazokat a megoldásokat javasolja, mint amit mi is javaslunk. A három az A, B és D módosítókban hoz teljes mértékben tudunk csatlakozni. Azonban miután a többi, a C, E, F kompromisszumos javaslatokban vannak olyan, amelyek ellentmondanak a mi véleményünkkel, ezért ezeket nem tudjuk támogatni. Mindjárt elmagyarázom, amiről van szó. A C kompromisszumos módosítóban nem tudjuk elfogadni az adópolitikára való hivatkozást, ami védi a béreket és a nyugdíjakat, illetve a munkanélküli segélyt. Ön azt mondta, hogy nehéz megértenie, hogy miért nem támogatjuk ezt. Elmagyaráztam már, de az e-kompromisszum keretében nem tudjuk támogatni a hivatkozást a az igazságos bérezés, támogat, javadalmazás támogatását. Jó lenne, hogy ezt másképpen fogalmaznánk meg, ezt különböző módon lehet értelmezni, és ez nem szerencsés, és ebből csak vita lenne. Ami pedig az F kompromisszumot illeti, a ö, pénzügyi, elsősorban a közpénzekre vonatkozó utalás, ami a jövedelem újraelosztásáról beszél, ez ugyancsak elfogadhatatlan. A válság azt mutatta meg, hogy éppen azokban az országokban, ahol a, változtattak a nyugdíjrendszeren, ott sokkal könnyebben vették ezt a pénzügyi gazdasági válságot. Tehát inkább olyan megoldásokat kellene keresnünk, amelyek nem csökkentik az élet színvonalát a nyugdíjasoknak, hanem inkább javítja mindenféle reformokkal és változtatásokkal. Attól tartok, hogy amit ön javasol, az egyszerűen befagyasztja azokat az elveket, amelyek léteznek, és ez veszélyes lenne a gazdaságra, csak úgy, mint a kedvezményezettek számára. Ezért nem tudjuk támogatni ezt a három kompromisszumot. Remélem, hogy válaszoltam a kérdéseire. Elnök asszony, Ovirasszony. Hát, thank you. Ma kasutan võimalust ja räägin oma emakeeles. Köszönöm szépen, anyanyelvemet fogom használni, és szeretnék köszöntet mondani Kofferáti úrnak ezért a véleményért. Azt kell mondjam, 99%-a ennek a dokumentumnak nagyon jól kiegyensúlyozott, jól összeállított. A mi frakciónk támogatni fogja ezt a véleményt. Az a véleményünk, hogy össze kell igazítani a gazdasági válságba való kilábalás politikáját, a munkanélküliség elleni politikáért, minőségi munka, hatékony beruházások szükségesek ehhez, és a nyilatkozatok ebben a véleményben az adópolitikára vonatkozóan rendkívül logikus álláspontok. A kompromisszumokat illetően semmit sem tudok igazán mondani még, mert holnap lesz a szavazás, és majd meglátjuk, de van lenne egy kérdésem. Liz Lane asszony benyújtott néhány módosító indítványt, amit egyszerűen nem értek. Koferáti úr nem fogadta el a négyes módosítót, azért, mert nagyon hasonló ahhoz, amit ő maga terjesztett elő, és ez a módosító indítvány csak egyszerűen világosabbá teszi Koferáti úr elképzeléseit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kére valaki még szót? Úgy látom senki. Ebben az esetben a bizottság képviselőjének adom meg a szót, aki itt van, Ponteszó úrról van szó, öné a szó. Um, I, first of all, I would like to welcome... Először is üdvözölni szeretném a véleménytervezetet, amit Koferáti úr készített. Úgy gondoljuk, hogy néhány nagyon hasznos politikai intézkedést vázol fel. Ugyanakkor sajnálatos módon még nem volt lehetőségem megvizsgálni a kompromisszumos módosítókat, ezért csak azokról tudok nyilatkozni, amelyeket már korábban benyújtottak. Természetesen üdvözöljük azt, hogy az államháztartás egyensúlyára való utalásokat, illet, és különösen, ha figyelembe vesszük a népesség öregedését. Ez rávilágít néhány módosító indítványnak a lényegére is, amit Koferáti úr is előterjesztett. Ez mindenképpen nagyon fontos. A vitában valaki említette, hogy a bérekre is oda kell figyelni. Igen, úgy gondoljuk, hogy azon gondolkodunk, hogy melyik politika lehet hasznos, és milyen mértékben lehet a rövid távú egyensúly hiányokat kezelni. Abban is egyetértünk, hogy a bérek figyelembe kell venniük a termelékenység, a fejlődés elemeit is, és ezért, amit Koferáti úr javasol, bizonyos részben támogatásunkat élvezi. Nyilvánvaló, hogy a béreknek a, igazodniuk kell a termelékenységhez. És természetesen nem tudjuk elfogadni mindazt, ami javaslásra került a ö, szociális paktum tekintetében, mert ez a paktum ez egy nagyon hasznos eszköz, hogy a koordinált politikák ö, megvalósuljanak a jelenlegi konjunktúrában. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, és a jelentés készítőjé most a szó. Köszönöm szépen. Sajnos, hogy Elmer úr már nincsen itt, mert szerettem volna őt megnyugtatni. Nem karácsonyfát akartam építeni, arra mindenki felakasztja a saját kívánságait, vagy az én kultúrámban nincs is karácsonyfa, hanem Betlehem van, Jászol, ahol élő e, ember van, és ugye ahol a az éppen megszületett gyermeket üdvözöljük. Ez egy kicsit komplexabb, mint a sima, szóval egy, egy Betlehemet létrehozni az nehezebb, mint egy karácsonyfát csinálni. Meg kell találni, hogy milyen szemét akarunk ott a, elhelyezni a jászolban, azt meg kell komponálni, és így tovább. Ezt szerettem volna én megvalósítani. Szerettem volna el kerülni, és ezt Hendel úrnak mondom, hogy rövid időszakokra koncentráljunk, mert az élet az éppen azt igényli, hogy hosszabb távra, a jövőre tervezünk. Vannak intézkedések, amiket nagyon gyorsan le, meg lehet hozni, ezek, ezeket valóban meg kell hozni, de nagyon fontos, hogy időben is hatékonyak legyünk. Nem szabad, hogy szalmaláng intézkedések szülessenek például a szegénység, a szociális kirekesztés elleni küzdelemmel természetesen egyetértek, de helyes, hogyha ezt külön kezeljük, és azzal a szimbolikus értékkel, amit képvisel. És van egy egész sor kezdeményezés, amit nem lehet egy év alatt lezárni. Tehát vannak olyan kérdések, amiket idén célszerűbb hangsúlyozottabban kiemelni, és általánosságban kell fellépni a 2020-as stratégia keretében. Tehát nem véletlenül, és ezt egyébként Daná kolléganőnknek mondom, hogy nem véletlenül a ö, gondoskodás kérdése egy visszaköszönő téma mert éppen ez az, ahol a szociális képviselők, a kormányzatok nagyon szenvedélyesen vitatkoztak és foglaltak állást az elmúlt tíz évben. Nyilvánvaló, hogy a különböző országok nemzeti vagyonának termelése, hogyha visszaesik, akkor ez megkérdőjelezi azt is, hogy a gondoskodási rendszerek képesek ezt túlélni, és a ö, nyugdíjak mindenütt a ö, közpillérnek az egyik fő elemét alkotják, különösen Európában, ahol nagyon messzire nyúlik vissza a védelem, a személyek védelmének, a szociális védelem, amit a jóléti állam ö, konkretizált én nekem nincs elemetésem a három pilléről, nem azért, mert nem értek önnel egyet, mert én azért beszéltem két pilléről, mert az állami pillér az jogos, hogy az emberek más lehetőségük is legyen, pénzügyi vagy szerződéses lehetőségük, a pénzügyi és a szerződéses megoldás közötti különbség számos uniós országban egyszerűen nem létezik, már csak azért is, mert elnevezésben nem működik. Ezt szerettem volna én szintetizálni. Az fontos, hogy valaki dönthessen és eldönthesse, hogy egy bankkal létrehoz egy külön kapcsolatot, a megtakarításait oda helyezi el, hogy ez neki nyugdíjként szolgáljon majd, de azt is elképzelhető, hogy valamilyen kollektív szerződés szerződéses formát választ, ez azt jelenti, hogy minden egyes esetben, amikor a jövedelme, növeke, a jövedelme növekedik, akkor ennek egy részét valamilyen nyugdíj alapba vagy kiegészítő alapba helyezi el próbáltam hangsúlyozni, de még van néhány óra, tehát talán tudunk más megoldásokat is találni, én állok rendelkezésre, hogyha kívánnak pontosításokat elérni. Azonban az adó, azt, arról azt hogy adópolitika, hogy védjük a béreket. Vannak ö, automatikus technikai kapcsolatok ezen a területen. Ö, például ahhoz, hogy védhető legyen a bér, ahhoz egy, mindenképpen egy progresszív adóra, adóra van szükség. Most nem akarok foglalkozni egy olyan speciális mechanizmussal, mert ezek országonként eltérőek. Tehát én csak az alapelveket akartam megfogalmazni, és az elv alapján természetesen Azután persze lehetnek ezzel kapcsolatban aggodalmak, kétségek, de én megpróbáltam az elvek szintjén maradni például az igazságosságról, egyenlőségről különböző véleményeket lehet képviselni, hogy mi az igazságosság, mi nem. Itt vannak véleménykülönbségek, de minden országban attól függően, hogy milyen a, a történelme, hogy mi a vállalat és a dolgozó közötti kapcsolat, az állam és a vállalatok közötti kapcsolat, és így tovább. Ezt az igazságosság, egyenlőség kérdését, ezt mind a gyakorlat és a helyi mm, szokások szerint kell rendezni. Ezért gondolom nagyon fontosnak azt a gondolatot, hogy, hogy kell, hogy legyen egy kapcsolat a munka és a javatalmazása között Eh, ahogy ez, ez mindenképpen egy eh, elkerülhetetlen kapcsolat a munka és a termelékenység között, ami jogossá teszi a munkát, illetve legitimizálja a munkát és annak hatékonyságát. Ami például a 19-es módosító 4-es bekezdését illeti, önnek teljesen igaza van, jobban magyarázza meg azt, amit én magam vetettem papírra. Lehet, hogy itt van egy kis félreértés, én ezzel teljes mértékben egyetértek. Elnök, köszönöm szépen. Akkor úgy gondolom, hogy Ovide asszony most megnyugodott, és ezen az alapon akkor a szavazás holnapi ülésünk során kerül majd sorra. Akkor most következik a napirend 8-as pontja. A Pascal Gruni. Pascal Gruni asszonynak adom meg a szót egy első vélemény cserére arról a ö, kezdeményezésről, hogy az atipikus szerződések, biztos szakmai pályafutások, rugalmas biztonság és a szociális párbeszéd új formái kérdésről. Jelentés készítőnek adom meg a szót, öné a szó, asszonyom. Az első bemutatása ez az ön jelentésének. Köszönöm, elnök asszony. Ez a jelentés azért is fontos, mert most a válság ott követő időszakban vagyunk, és tudjuk, hogy emelkedett a munkanélküliség is arra van szükség, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan lehet kikerülni a válságból, hogyan lehet javítani az európai szociális modellt, a teljes foglalkoztatást, a fenntartható fejlődés, szociális haladás, stb. terén. El kell gondolkodni a munkahelyek minőségén, jobb képzés, a munkaerőpiac javítása, a kirekesztettség elleni harc kérdésében. Ennek érdekében atipikus szerződéseket lehet kötni. Láttuk, hogy ezek emelkedtek, és éppen ezért szükség van arra, hogy bemutassuk, milyen előnyei, vannak az ilyen típusú szerződéseknek, milyen hatása van mindennek a munkavállalókra, és a bizottságot és a tanácsot arra is rá kellene venni, hogy javasoljanak újabb konstrukciókat, foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, és vegyék figyelembe azt is, ami már megvalósult, a rugalmas biztonságot például. A cél az, hogy csökkentsük a munkaerőpiac kettősségét, vegyük figyelembe a primér piacokat, a, azt, hogy a határozatlan idejű szerződések biztosabbak, viszont vannak határozott idejű szerződések, amelyek rugalmasabbak. Itt két szerződésről van szó, de figyelembe kell venni azt, hogy az atipikus szerződések során meg kell vizsgálni az a jó gyakorlatokat, amelyeket a különböző tagállamok kialakítottak, például Dánia. Erősíteni kell a munkavállalók védelmét a rugalmasabb keretek között, az aktív politikát, amit mindenképpen biztonságosabbá kell tenni, és meg kell óvni a foglalkoztatási pályákat. Az atipikus szerződésnek különböző értelmezései vannak, éppen ezért tisztázni kell, mit értünk ez alatt. Ami az atipikus szerződéseket illeti, ez rendkívül fontos, ez a fajta munkavállalás a munkanélküliek esetében azért, hogy minél gyorsabban munkát találjanak. A statisztikák mutatják, hogy minél tovább inaktív valaki, annál nehezebb számára a munkába való visszatérés. És éppen ezért mindenképpen valahogy kötődni kell a foglalkoztatás világához. Az atipikus munka, az illegális foglalkoztatottság ellen is felveszi a harcot, amit tapasztalhatunk az EU-n belül. A második rész a rugalmas biztonsággal foglalkozik, a foglalkoztatási pályák megóvásával. Azt tapasztaljuk, hogy a vállalkozások nem rendelkeznek rálátással saját gazdasági piacukra, és ennek következtében hiányzik a bizalom inkább nem vesznek fel munkaerőt, inkább elutasítanak potenciális munkavállalókat, mert attól félnek, hogy nem tudják megtartani hosszú távon az alkalmazottakat. Ez bizony igen sajnálatos, és éppen ennek ellenkezőjét kellene elérni, vagyis a vállalkozásnak és a munkavállalónak együtt kellene itt fellépnie, azért, hogy munkahelyek teremtődjenek, és mindenképpen meg kellene nyugtatni a vállalkozásokat. Ez azt jelenti, hogy az ilyenfajta szerződésnek meg kell maradnia, hogyha valaki jobban tudja a családi életét irányítani, vagy ha képzést követ, akkor előnyösebb számára, hogyha részmunkaidőben dolgozik, de arra is oda kell figyelni, hogy ne éljenek vissza az atipikus szerződésekkel. Ezen kívül az is fontos, hogy az ilyen típusú szerződéssel alkalmazott személyeket védjük szociális szempontból is. A harmadik rész a szociális párbeszéddel foglalkozik. A szociális partnerek feladata alapvető. A különböző tagállamokban különböző szinten áll a szociális párbeszéd, és oda kell figyelni arra is, hogy mit tudunk mi is tenni, milyen kapcsolatokat tudunk létrehozni a társbizottságokkal. Mit tudnánk megvalósítani az összes tagállam számára. Köszönöm, elnök, köszönöm az előadónak, új módon fogunk itt előre haladni. Az önjelentésének hátterében, hogyha emlékeznek rá, volt egy tanulmány is, amit egyébként már előterjesztettek számunkra. Ez kell, hogy legyen a vezérfonal számunkra. Ebben nagyon sok ösztönző van a munkánk számára. És szerintem az említett tanulmány alapján kívántuk ezt a saját kezdeményezésű jelentést elindítani. Ön is merített ebből az anyagból, és a kollégák is utalhatnak erre a tanulmányra, hiszen abban igen konkrét elemek szerepelnek. Ugyanakkor el kell mondani, hogy az Eurofond is kopogtatott nálunk, kérték, hogy ők is csatlakozhassanak ehhez a munkához. Két tanulmányt végeztek, és szeretnék ők is hallatni hangjukat. Mielőtt még jobban elkötelezzük magunkat a javaslatok kidolgozását illetően és Grüni asszony javaslatait illetően szeretném az Eurofonnak átadni a szót Elizabeth Milettá asszonynak, aki elő fogja terjeszteni számunkra azt a két tanulmányt, amelyet az Eurofond hozott létre. Ismerteti fogja a tanulmányok fő elemeit, egyébként ezeket ki is osztották számunkra. Most pedig Béletá asszonynak adom meg a szót tíz percre emlékeztetni fog minket a két tanulmány témájára, flexibilis, rugalmas munkaformák, az igen atipikus szerződéses viszonyok, a másik pedig egy elemzése az európai munka körülményeknek. Vileta asszony 10 percre megkapja a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm azt, hogy üdvözölnek itt bennünket, és előterjeszthetjük, bemutathatjuk a két tanulmányt, ami a kutatás korlátait illeti a nagyon is atipikus munkaformákkal foglalkoztunk a tanulmányokban, és megvizsgáltuk a munkaerőpiac specifikus szegmenseit. Mint láthatják a kivetített ábrán, itt a zöld háromszögekről van szó. Az igen rövid részmunkaidős szerződésekkel foglalkoztunk, a hat hónapnál rövidebb idejű szerződésekkel, a tíz óra alatti szerződésekkel, a nulla szerződéssel, vagy a nulla idős szerződésekkel, stb. És annyit szeretnék elmondani, hogy amikor megvizsgáltuk ezeket a szerződéseket, amelyek keretében a legtöbb munkavállaló az úgynevezett standard viszonylatok között dolgozik, de a munkavállalók 75%-a állandó, hosszú távú munkaszerződés keretében dolgozik. Viszont megvizsgáltuk a másik oldalt, és milyennek az oka. Ahogy egyébként az előadószony elmondta, a trend azt mutatja, hogy ez a fajta szerződéses viszony elterjedőben van, és igen erőteljesen emelkedett ezen szerződések száma, éppen ezért ezeket figyelemmel kell kísérni. Van egy másik aspektus. A foglalkoztatási jogok bizony meglehetősen nehézkesek, nehéz, nehezen érvényesülnek az ilyen munkavállalók esetében. Miért? Egyrészt azért, mert a szociális biztonsági rendszerek nem úgy jöttek létre, hogy ezeket a specifikus szerződéses munkaviszonyokat figyelembe vették volna. Éppen ezért itt az EU szintű szociális partnereknek igen fontos szerepük van itt. Vagyis, amikor specifikus megoldások vannak, a meghatározott idejű szerződésekről van szó, amelyek léteznek EU szinten, és amelyeket aztán átültetik a nemzeti gyakorlatba, ami ezeket az atipikus szerződéseket illeti, itt a foglalkoztatási jogokat, a munkavállalói jogokat nehéz érvényesíteni. Azért, mert a szakszervezetek még nem jutottak el oda, hogy védjék ezen a munkavállalók jogait, hiszen a munkavállalók profilja sem alakult még igazán ki, nehéz ezeket beazonosítani földrajzilag, ezeket a munkahelyeket, és sokszor az érdekek, e, az említett munkavállalók érdekei szemben állnak a belső foglalkoztatottak érdekeivel. Ez azt jelenti, hogy erősíteni kell a szociális partnerek képességét e szempontból, és mindez fontos nem csak a 2004 óta csatlakozott tagállamok számára. Mert azt látjuk, hogy vannak olyan jelek, amelyek aggasztóak. Például Dániában a szakszervezetek nehezen tudják képviselni a nagyszámú munkaerőt, és a tagok száma csökken, ez gyöngíti a szakszervezetek legitimitását arra vonatkozóan, hogy partnerek legyenek a rugalmas biztonsággal kapcsolatos tárgyalások során, szerződések megtárgyalása során, még Dániában is. A másik pedig, hogy a foglalkoztatottak jogainak megvalósítása, érvényesülése terén kevés a kontroll az atipikus szerződések esetén, hiszen, ahogy mondtam, a szakszervezetek itt korlátozott lehetőségekkel rendelkeznek. Milyen veszélyek vannak itt? Az elszegényedés, a szegénység, még akkor is, hogyha valakinek van munkahelye, figyelembe véve a jövedelmeket, és ez nem csak a direkt bére a munkavállalónak, ami itt kockázatos, hanem a hosszú távú bérek kerülnek veszélybe, és az, hogy ezek az igen atipikus munkaszerződések nem tudnak majd generálni jogokat, például a nyugdíj vonatkozóan, vagy munkanélküli segélyre vonatkozóan. Ez például Németországban a mini munkahelyek esetén érvényes, mert eh, a biztosítás nem kötelező, azt várják, hogy a munkavállalók magán biztosításokat kössenek, és ezek bizony költségesek. A kockázat nem csak az atipikus munkaszerződés esetén áll fenn, vagyis lehet, hogy az ő esetükben nagyobb veszélyek vannak, mint az állandó munkaszerződéssel rendelkezők esetében, hanem a társadalmi, a szociális védelem csökken, és hosszú távon kockázatos ez a típusú munkaszerződés. A problémák sokszor hosszú idő elteltével jelentkeznek, amikor már hosszú ideje megszűnt az említett munkaszerződés. Ami a biztonságot illeti két megjegyzésem van, mi a biztonság és mi a rugalmasság. Azt tapasztaltuk a tanulmányaink során, hogy a biztonság, vagy a biztonság hiánya kumulálódik, vagyis valakinek nem megfelelő a képzettsége, vagy olyan munkakört tölt be, amely nem tesz szükségessé magasabb szintű képzést, alacsony a fizetés, és ez halmozza a biztonság hiányát de ez nem mindig ugyanazon a szinten jelentkezik. Ha megnézzük például az egyik portugál tanulmányt, akkor azt tapasztaljuk, hogy megkérdezték a munkavállalóktól, biztonságot éreznek-e a munkaszerződésüket illetően azok, akik kevesebb, mint 34 órát dolgoztak, kevésbé biztonságosnak érezték a munkahelyüket. Akik viszont kevesebb, mint 15 órát dolgoztak, mégiscsak biztonságot éreztek. Hát ez azt jelenti, hogy néhány munkavállaló maga választotta ezt az atipikus munkavégzési formát. Ennek ellenére meg kell vizsgálni a választásokat, főként a nők esetében, akik megpróbálják vegyíteni, ötvözni a munka végzést és az egyéb kötelezettségeiket. Ez a fajta biztonság bizonyos szempontból igen relatív. Nem csak azért, mert heterogén a munkavállalók köre, hanem azért is, mert a társadalom, a mögöttes társadalom igen heterogén. Hollandiában ezt nem tekintik a biztonság hiányának, vagy kevésbé biztonságosnak, hogyha valaki atipikus munkavállalási szerződést köt szemben más társadalmakkal. Továbbá, mi a rugalmasság. A munkaadók szervezeteit időnként kifigurázzák, azt állítják, hogy ők mindig a rugalmasság mellett vannak, bármilyen rugalmasságról legyen is szó. De azt láttuk a tanulmányunkban, hogy a munkaadók szervezetei Európában egyes esetekben úgy gondolják, hogy a cég érdekei szempontjából is azért vannak korlátai a rugalmas biztonságnak. Például Luxemburgban, Magyarországon és a Cseh köztársaságban tapasztaltuk ezt. A munkáltatók időnként ellenálltak, és úgy gondolták, hogy a hogy a részmunkaidős szerződések növekedése negatív hatással lehet a vállalat számára, és sokba kerülhet a cégnek, és nem hatékony sem a munkavállalónak, sem pedig a vállalat teljesítménye szempontjából. Elnök, kérem, hogy fejezze be, mert letelt a 10 perc hozzászóló. A következtetéseink sorába szeretük volna kiemelni, hogy még ha vannak is olyan szakpolitikák, amelyekre szükség van, és amelyek a prevenciót szolgálják, például az oktatási politika körében, például hogyan lehet a korai lemorzsolódás ellen harcolni, vagy a korai iskola elhagyás ellen, és az alacsony képzés ellen. Meg kell vizsgálni azt is, hogy mi történik akkor, amikor már szerződést kötöttek a munkavállalóval, és mindenképpen a szociális partnereknek lehetővé kell tenni azt, hogy megvizsgálják helyi szinten a, ezeket a szerződéseket, és azt is, hogy helyi szinten találjanak választ arra, hogy hogyan lehet itt megoldásokat találni. Bár ez ma a munkaerőnek kis szegmensét érinti, de ez egyre növekszik. Köszönöm. Most pedig a véleménycsere második részére térünk át. A szociális partnerekről van itt most szó. Szeretném átadni a Business Europe-nak a szót Maximo Szeruté úrnak, aki a szociális ügyek tanácsadója. 5 percre kapja meg ön a szót. Tisztelt elnök asszony, kedves parlamenti tagok, képviselők, köszönöm szépen a meghívást, nagyra értékeljük, hogy rendszeresen párbeszédet folytathatunk ezzel a szakbizottsággal. Először is szeretnék néhány észrevételt tenni, amelyek a Gruni, asszony, Gruni asszonynak a véleménytervezetéhez kapcsolódnak, és mindössze azzal kezdeném, hogy véleményem szerint a vélemény összességében kiegyensúlyozott, és jól tükrözi a különböző helyek, helyzeteket, amelyeket találunk a különböző tagállamokban. Tehát jó az anyag. És azt is tudjuk, hogy koncentrál arra, hogy szükséges a munkahelyteremtést fokozni és utal a jelenleg folyamatban lévő vitákról, amik a 2020-as stratégiával kapcsolatban folynak. A Business Europe végzett számításokat arról, hogy mi lenne, hogyha nagyobb lenne a gazdasági növekedés, és hogyha egy százalékról 2 százalékos gazdasági növekedéseket tudunk elérni, akkor ez jelentősen megnöveli a munkahelyek számát is, és ez természetesen nagyon fontos abban az időszakban, amelyel küzdünk. A jelentés is tükrözi, hogy ösztönözni kell a vállalkozást, a munkahelyteremtést ideértve azokat az intézkedéseket is, amelyek csökkentik a kis és közepes vállalatoknak a administratív terheit, illetve az első munkahely megtalálása nagyon fontos. Ha azt nézzük, hogy a rugalmas biztonság mennyire fontos, illetve hogy a tagállamoknak e, lehetőségeket kell teremteni ezen belül, Nagyra értékeljük, hogy a jelentés készítője rámutatott arra, hogy a rugalmas biztonság legalább annyira fontos, akkor, amikor jól működik a munkaerőpiac, mint akkor, amikor problémák vannak kétségtelen, hogy szükség van a rugalmas biztonságra, és miután nehézségekkel küzdünk, és miután válság van, a munkáltatók is tárgyalnak a munkavállalókkal, hogy próbálják korlátozni a munkahelyek számát. Ezért a rövid idejű foglalkoztatási formák kezdtek kibontakozni. Talán a legfontosabb a nemzeti reformok közül az, amit a vállalatok alkalmaznak azért, hogy a piaci helyzethez alkalmazkodjanak. Nagyon fontos szerep várul itt az oktatásra, képzésre, fontos, hogy itt megfelelő beruházások történjenek. Az Eurofundnak, a Eurofundnak a legutóbbi tanulmányában kimutatásra került, hogy három negyede a vállalatoknak már ö, szisztematikusan beilleszti a működésébe a képzés, továbbképzést is. Szerintem ez egy nagyon fontos elem, és erre lehet építeni. Ö, nyilvánvaló, hogy ö, ehhez az is szükséges, hogy az egyének motiváltak legyenek a tanulásban, és az egyén is szükséges a vállalati fellépés mellé. Én szeretnék reagálni arra is, amikor a jelentés azt mondja, hogy a szociális partnereknek fontos szerepük van. Nagyon üdvözöljük ezt, és úgy gondolom, hogy jó példák vannak itt arra, hogy a munkáltatók és a dolgozók képviselői hogyan tudnak jó megoldásokat találni a munkaerőpiacon, és a közelmúltban a keret megállapodás eh, során születtek itten jó ötletek, és ez fontos a tagállamoknak, és ez a nemzeti reformokhoz is hozzá fog nyilvánvalóan járulni. Egy elem valamivel március 25-én fogunk majd előállni a háromoldalú csúcson, ahol a szociális partnerek is részt kívánnak venni ebben a munkában. Néhány további észrevételt tennék azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a biztonság a munkaerőpiacon. Korábbi hozzászóló azt mondta, hogy különböző változatai vannak ennek. Én azt mondanám, hogy ami igazán fontos az az, hogy az egyén képes legyen megőrizni vagy felfrissíteni a foglalkoztathatósághoz szükséges képességeit. Ebbe bele van az oktatás, a szakképzés, itt nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a módokat, amikkel a munkaerőpiacon való mobilitás is növekszik. És itten nagyon fontos a rugalmas munkaszerződés a, hogy a jelentés kezeli a rugalmas szer, szerződéseket és az atipikusnak nevezi ezeket, ez szerintem ironikus. Isabella Biléta az imént elmondta, kicsit meglepődtem, hogy 76%-a alá a szerződéseknek határozatlan idejű szerződés, mert korábbi dokumentumban az volt, hogy körülbelül 50%-a a szerződéseknek ilyen határozatlan idejű. Tehát a rugalmas foglalkoztatás az lényegesen megnövekedett a, pia- a munkaerőpiacon, és ezt nem szabad korlátozni. Két záró észrevétel. A fiataloknak a helyzete a munkaerőpiacon szerintem prioritást kell, hogy élvezzen. 21,4% volt a munkanélküliség a fiatalok között, valamint hogy minden hetedik fiatal idő előtt kerül ki az iskolából. A rugalmas foglalkoztatási formák eh, fontosak, és hangsúlyozni kívánom, hogy az adataink azt mutatják, hogy az egyéni életforma eh, mellett ezek a szerződések megfelelnek az egyéneknek is, és sok esetben maguk az egyének keresik az ilyen szerződéseket. Akiket kikérdeztünk, azoknak 58%-a azt mondta, hogy elégedett a munkakörülményeivel. 76%-a a részmunkaidősöknek önmaga választotta ezt a szerződés típust. És talán a legfontosabb, hogy megtaláltuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel áthitalható a rugalmas foglalkoztatás és a határozatlan idejű szerződés kérdése. A piac van biztos, hogy nagy akadályt jelentenek ezek, és a rugalmas foglalkoztatást, hogyha pozitívan nézzük, ahogy ezt a például Hollandiában vagy Dániában teszik, éppen ezek azok az országok, ahol leginkább működik a munkaerőpiac, ahol különböző formákban azonos jogokkal ö, dolgoznak a munkavállalók. Tehát a végül is a rugalmas biztonságból merítenünk kellene ötleteket. Euh, la parole au secrétaire général adjoint, M. Joël de Caillon. Joël de Caillon úrnak adom meg a szót, a, őnek is öt perce van, és eh, látta, hogy a jelentésünk eh, előadója három részbe foglalra eh, tagolta a mondani valóját, az atipikus szerződések, a rugalmas szerződések, rugalmas biztonság és az új párbeszéd formák. Tehát nagyon szívesen akkor meghallgatjuk Önt is 5 percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Köszönöm, hogy minket is meghívtak, hogy véleményünket elmondhassuk. Egy első észrevételem van. Számos kérdőjel vetődik fel azzal a jelentéssel kapcsolatban. Mi lesz ennek a szerepe európai szinten? Mi a cél ezzel a jelentéssel? Milyen haszna lesz ennek az intézmények számára? Nekünk ez egyelőre nem igazán világos, mert itt nagyon ambiciózus ez a jelentés, az atipikus munkavállalást, a rugalmas biztonságot kezelni. Ugye azt mondjuk, hogy a rugalmas biztonság nagyon komplex, ezt így kimondani, ez nem elegendő. A vitának egy része egy általános vita, a másik része viszont specifikus, és éppen ebből elég hatalmas nehézségek származnak. Mindezzel együtt másik észrevételem, hogy a rugalmas biztonság egyelőre Ugyanakkor az atipikus munkavállalás az nagyon kibontakozott, több millió munkaerő vált munkanélkülévé, és egyes országokban több mint 30 százalékok úgynevezett atipikus formában dolgozik. A Dublini alapítvány is az elmondta, hogy nagyon is törékenyé vált ezáltal a munkavállaló és ezért egy olyan intézmény, mint az Európai Parlament, amely ezekre a formákra kíván reagálni, és felkéri, hogy az tagállamok vállaljanak bizonyos kötelezettségvállalásokat, eh, azt látjuk a eh, jelentésben is, hogy ilyen eh, rugalmas biztonságban, atipikus formában dolgozók vannak, és nem igazán látjuk, hogy tulajdonképpen mire megy ki ez az egész vélemény most az atipikus eh, munkával nem akarom, hogy itt mindenki könnyekre fakadjon, tudom, hogy ez fontos. Egy újságíró írt most Franciaországban egy könyvet, eh, és az atipikus munkavilágába ment el, azt mondta, akkor találkoz, hogyha találkozok egy határozatlan munkaidejű szerződést, akkor találok. Tehát talált egyet, olyan két és fél órát dolgozhat határozatlan munkaidőben naponta két és fél órára van ez. Tehát ez már drámai helyzet. Rendkívül rossz körülmények vannak. Tehát meg kell nézni, hogy e rossz körülmények között küzdünk-e, vagy megpróbálunk más szociális kapcsolati formákat találni. Tehát az atipikus munka rendkívül fontos téma, de kétségtelenül azt igényli, hogy ezzel jobban elmerüljünk és meg kell nézni, hogy mit lehet tenni ezen a területen. A másik dolog, hogy a rugalmas biztonságon belül, már erről volt egy vita a Dublini alapítvány anyagáról, vannak bizonyos egyértelmű dolgok. Az elsődleges felelőssége az uniónak a rugalmas biztonság területén, hogy az európai eh, munkavállaló jogokat mindenütt alkalmaztassa, végre kell hajtani. Ez a szociális partnereknek, szakszervezeteknek, mindenkinek a feladata. A fekete munka az egy komoly nehézséget jelent, és ezt látjuk egyébként a görög válság kapcsán is. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a szociális jogukat alkalmazzák. Például az építőipari szövetség most készített egy felhívást a fekete munka ellen. Minél több a fekete munka, annál több az atipikus munka. Tehát itt egy lefelé rendeződés van folyamatban. Tehát az Európai Uniónak meg kell tennie azt, amit kell tennie a strukturális alapokkal, a szociális alapokkal, azért, hogy a jogállamiság érvényesüljön. Egyes uniós országokban a GDP-t 40%-ban fekete munkával állítják elő. Másik kérdés, hogy kétféle, sőt több mint kétféle rugalmasság van. Van a munkaidőnek a rugalmassága, amiről évek óta folyik a tárgyalás, és aztán van egy rugalmasság a fizetésben, a bérezésben is. Tehát egzisztenciális 19. századi helyzet jön létre, ez, és ezt tárgyalások útján hozták létre a munkaidőről, egyebekről már hosszú ideje tárgyaltak. Ezt most megkímélem önöket. Tehát van a belső rugalmas biztonság, ezt elmondta egyébként a Dublini Alapítvány képviselője is, a részleges munkanélküliség, a képzés, az oktatás, ezek mind olyan paraméterek, amelyek garanciákat adhatnak. Ahol igazi problémák mutatkoznak, de nem csak Dániában, Dániában is, hogy egyszerűen az átmeneti időszakot a válságos időszakokban rendkívül hossza lesz. Franciaországban miről folyik a vita? Hogyan fogjuk védeni a munkanélkülieket, mert lejár a munkanélküli segélynek az időtartama. Tehát nagyon fontos, és ez benne van egyébként a jelentésünkben, mindazt, amit itt említek, ez benne van a szociális partnerek közös jelentésében egyszerűen biztosítani kell a munkanélküli és a munkanélküliséget vállalni kell. Tehát az átmeneti időszak rendkívül bonyolultá vált, bonyolult kezelni. Miért? Mert sokba kerül. Ha nézek olyan or- az egyes országokat, a rugalmas biztonság egy nagyon jelentős adóztatást és jelentős mértékű újraelosztást igényel de azt mondjuk, hogy a szociális partnerek kezeljék, de mit kezeljenek? Hogyan lehet a, az átmenetet és a képzést biztosítani? Megnézhetjük a minden egyes országban, de európai szinten is megvizsgálhatjuk, hogy a strukturális alapokat és a szociális alapokat kellene felhasználni ennek az átmeneti időszaknak a kezelésére ha ö, arra akarjuk készíteni az országokat, hogy megoldják ezt a problémát, különösen olyan országokban, ahol nagyon ö, sokszínűek a szociális kapcsolatok, sőt vannak országok, ahol nincsen szociális párbeszéd, vagy nagyon nehéz találni ö, szociális vagy szakszervezeti partnereket, meg kell erősíteni ezeket az eszközöket, de az is fontos, hogy az Európai Unió olyan ö, politikákat szorgalmazzon, amelyek megfelelőek. Hogyha az általános rugalmas biztonság megfogalmazás szintjén maradunk a különböző dokumentumokban, európai dokumentumban gondolkodom, akkor nincs is olyan, ez már olyan, hogy az Európai Uniós dokumentum helyett rá lehetne írni márka névként az is, hogy rugalmas biztonság. Most nem tudom, hogy ez minőségi terméke, de gyakorlatilag hivatkozási alap címke. A szociális partnerek közös dokumentumára itt utalok vissza. Ez egy rendkívül fontos fogalom, és miután ezt mindenütt és mindenhová be akarják tenni, ez mindenképpen egy nagy elutasítást fog eredményezni, mert egyszerűen leegyszerűsített fogalomként kezelik, és ahelyett, hogy egy valódi gazdag vitán lenne, egy szegény, vérszegény vitánk lesz. Elnök, köszönöm szépen, csak tájékoztatásra említem, hogy amikor meghatároztuk ezt a jelentést, ez egy kezdemény, önálló kezdeményezési jelentés. Nem tudtuk, hogy mi lesz a hatása, de hát ez a parlamenti tárgyalásoknak az egyik sajátossága, hogy a, van egy olyan téma, amit a mi szakbizottságunk fontosnak tart, és úgy gondoljuk, hogy erről kollektívan vitát kell for, ö, folytatni, és azt szeretnénk, hogy a bizottság ezzel foglalkozzon, akkor az egyik ilyen eszközünk hogy készítünk egy saját kezdeményezésű jelentést, és utána aztán a parlament e, plenáris ülésen elfogadja ezt, és ezzel ösztönözzük a bizottságot arra, hogy tegyen lépéseket abba az irányba, amit mi fontosnak találunk. A rugalmasság biztonsággal kapcsolatban csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy ennek a jelentésnek az eredete az, hogy volt egy tanulmány, amit elé terjesztettek, az új munkavállalási formák hatása és a munkajog alakulása az Európai Unióban. Ezt a Labour Association DOS készítette, és az Európai Munkaügyi Egyetem és amikor megegyeztünk abban, hogy mi legyen a címe ennek, a, akkor a flex security, a rugalmas biztonság nem szerepelt a címben, hanem a különböző ö, frakciók ö, egymással folytatott tárgyalásai során csúszott be ez a rugalmas biztonság. Tehát ez azt jelenti, hogy még itt a saját körünkben is politikai vita ö, témája ez. Tehát erre szerintem emlékeztetni kell. Akkor most megnyitom a vitát. Ö, és az első hozzászóló Thomas Hendel úr, majd Elizabeth Lynn asszony. Ich teile vieles, was die Berichterstatter... Sokat osztok abban, amit megfogalmazódott, de nem mindent osztok, de akkor nem kéne vitatkozni persze. Öt megjegyzésem van, ami a szóbeli tájékoztatást illeti. Az előadó nővel azzal egyetértek, hogy egy jövőben is foglalkoztatási stratégiában azt kéne célul kitűzni, hogy ne csak minőségi értékes munkahelyeket teremtsünk, hanem hosszú távú és teljes munkaidős munkahelyeket teremtsünk. Hogyha egyet is értünk az előadóval ebben a kérdésben, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezt mondja is ki nyíltan a 13-as pontot itt ki kéne egészíteni annak érdekében, hogy ezt az ügyet még egyértelműbben kidomborítsuk. Egy második megjegyzés, a Flex Security és foglalkoztatási stratégia mérlegét illetően hiányzik a jelentésből, hogy ez a foglalkoztatási stratégia az utóbbi években oda vezetett, hogy az atipikus és bizonytalan munkaviszonyok száma 60%-kal nőtt, és azért ez nem az európai foglalkoztatási stratégia, vagy a flexicurity dicsőséges lapjaira tartozik, mert ez kevés security biztosít. És éppen ez a 14. pontban ki kéne egészíteni azzal, hogy ezt egyértelműen kijelentjük, mi a helyzete. Ha ez eredmény az, amit mondok, akkor a 15-ös számban a rugalmas biztonság kérdése nem a szociális partnerek egy konszenzusán nyugszik, hanem ezen mérleg során csak a foglalkoztatottak nagyobb szociális biztonságot kell elérni, hogyha ilyen alkalmazásban akarják őket foglalkoztatni. A negyedik megjegyzésem azt gondolom, hogy jó lenne, hogy a a tipikus foglalkoztatásban dolgozók jogait javítsuk és fejlesszük. Viszont nem tartom indokolhatónak azt, hogy ezt a megbízást a 19. pontban a nemzeti szociális partnerek szemére vessük. Én ezt fontosnak tartom, hogy itt szerepeljen, hogy az Európai Bizottság és a nemzeti kormányokat is egyben felszólítjuk, hogy az embereket az atipikus foglalkoztatásban dolgozók jogait javítsuk. Ezt eh, aláhozom a kölcsönmunkaerő vonatkozó irányelv, ami lehetővé teszi, hogy dömpingárakkal a tarifa szerződéseket eh, aláássák és azt kell, hogy mondjam, ez nem csak Németországban fordult elő, és nyilvánvalóan ezt itt ki kéne egészíteni. Az ötödik megjegyzés, az a 32. pont tartozik. Itt arról van szó, hogy a kollektív tárgyalásokat hatékony eszköznek tekintik a foglalkoztatás megőrzése érdekében. Az elmúlt három napban folyó vitára hivatkoznék. Itt az Európai Bizottság igyekszik a rövidített munka idős szabályozást Németországban visszaszorítani, akkor viszont szerintem itt azt kéne szerepeltetni, hogy nem csak a kollektív tárgyalások, hanem a munka csökkentések eh, a szociális biztonsítási rendszerekből jó eszköznek bizonyultak akkor, amikor munkahelyeket kívánunk válság idején megőrizni. Ez egy rövid megjegyzés volt, csak illetve több rövid megjegyzés, de vannak további megjegyzéseim is ezen jelentéssel kapcsolatban. Ezeket konstruktívan meg fogjuk fogalmazni, és a módosítások nyomán ezeket elő fogjuk terjeszteni. Kérném a hozzászólókat, hogy röviden szóljanak, mert lehetővé akarom tenni a meghívottak számára is, hogy ismét hozzászóljanak, Lin asszony és Marking asszony. Köszönöm. Néhány rövid megjegyzésem van a hozzászólókhoz. Jó lenne, ha választ adnának erre. Időnként arról szólnak, hogy az emberek szabadon választják az atipikus szerződéseket. Szeretném tudni, hogy ez milyen gyakran fordul elő. Azután beszélt a diákokról is. Néhány tagállamban sok az atipikus szerződés, sokkal több, mint a határozatlan idejű, például a konzulensek idejében, szeretném, ha erről is szólnának. Másik érdekes pont volt, a szakszervezetek említették ezt, a be nem jelentett munka. Ha megnézzük az atipikus szerződéseket, önök szerint ez a helyzet több vagy kevesebb atipikus szerződéshez vezette? A másik, a négyes bekezdés a munkavállalók védelme és az atipikus munkavállalás. Szeretném tudni, hogy mit jelent ez, és mit szeretnének ezzel kapcsolatosan. A hetes bekezdés már van egyébként erre vonatkozó jogszabályunk. Szeretném tudni, hogy ezt milyen mértékben hajtják végre. Azután 14-es bekezdés. Szeretném tisztázni itt a szövegezést. A biztonság garantálása, ez egy minimális jövedelem garantálását illeti? Vagy miről beszélnek? A minimál bérről, vagy a minimális jövedelemről? 16-os bekezdés. A vállalatok nem bíznak a munkaerőpiacban Szeretném ezt is tisztázni. Mit jelent önök szerint mindez, hogy a vállalatok nem bíznak a munkaerőpiacban? 18-as bekezdés. Szerintem ez túl erős, ez a megfogalmazás. Azt mondják, hogy elítélik a ilyen szerződéses formákat. Szerintem ez túl erős, erőteljes, hogy elítéljük, hogy, stb. Szerintem inkább módosítani kellene ezt, egy kicsit enyhíteni ezt a 18-as bekezdést. Elnök, Markin asszony, majd Koferáti úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadásokat is, és köszönöm az előadónak a munkáját. Az előadóhoz fordulok először. A kettes bekezdésben a nyílt koordinációs módszerről beszél, mint fontos eszközről. Ki kellene emelni, hogy ez nem igazán hatékony eszköz, de azért értem, hogy mit akarnak mondani. A négyes bekezdésben pedig szólnak a különböző prioritásokról, hogyan kellene megreformálni a munka, munkára vonatkozó törvénykezést az atipikusan alkalmazott munkavállalók jobban kivannak téve bizonyos kockázatoknak és baleseteknek, erre majd még kitérünk. Tízes, egyetértek a minél gyorsabb beavatkozással, és meg kell azt is vizsgálni, hogy hogyan lehetne képezni, tovább képezni ezeket az embereket, de hallottuk azt is, hogy a tranzíciós átmeneti időszak egyre hosszabb a normál foglalkoztatásba való áttérés illetően. A tanulási stratégiák érdekesek, de szeretnénk azt is megtudni, hogy azok, akiket atipikus szerződéssel foglalkoztatnak, talán kevésbé vonnak be oktatásba, képzésbe, továbbképzésbe. Nagyon nehéz összehasonlításokkal élni. Egyes tagállamokban vannak elfogadott gyakorlatok, és az kevésbé elfogadott vagy szokásos egy másik tagállamba. Ehhez megfelelő megközelítés szükséges. Ami az atipikus szerződéseket illeti, és az ilyen típusú foglalkoztatást és munkát, ezt az utóbbi időszakban fejlesztették ki, és mindenképpen erősíteni kellene az emberek, munkavállalók jogait, és el kéne érni azt, hogy jobban alkalmazkodjon mindez az új munkaszerződésekhez. Gondoljunk itt a, munka, a bérek emelésére, a nyugdíj, jogosultságra, egyebekre. A dániai helyzetről szól volt, a szakszervezetek szerepéről, és azt mondja ez a jelentés, hogy a szakszervezetek számára nagyon nehéz eh, itt eljárni a hagyományos módszerekkel. Az atipikus munkavállalók és igen alacsony jövedelmük. Itt a 2020-as stratégiáról beszélünk, és a szegénységről, hogyha mi az arányokat csökkenteni akarjuk, akkor meg kell vizsgálni az atipikus munkavállalók helyzetét itt a szegénység szempontjából. Ami a különösen atipikus munkavállalókat illeti, az, itt azt mondja a szöveg, hogy ez a helyzet azt eredményezi, hogy itt mindenki veszít, mind a munkavállalók, mind a munkáltató. Érdekes volt meghallgatni azt, hogy milyen különbségek vannak itt az álláspontokat illetően, Business Europe, majd szociális partnerek és a rugalmas biztonság kérdése. Hallottuk, hogy ez erősíti azt, hogy valaki munkát találjon, és hogy új lehetőségeket használnak ki a munkavállalók, de ezek a lehetőségek korlátozottak szerintem. A szociális partnerek azt mondták, hogy a rugalmas biztonságot el fogják utasítani, mert nem fogadják el ezt a koncepciót a munkavállalók, de itt vannak különbségek a halottak között. A, úgy érzem, hogy a rugalmasság és a biztonság nem zárja ki egymást. Nem vagyok azért biztos abban, hogy ez mindig így van. Elnök, lezárom a hozzászólók listáját, még öten kívánnak szólni. Szeretném, ha mindenki elmondhatná a véleményét. Koferáti úr, majd majd Kornison asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, René kolléganő javaslatában fontos alapvető javaslatok szerepelnek, illetve kijelentések szerepelnek. Azt gondolom, hogy ez a vitánkban mindenképpen haladást jelent, és nyilvánvalóan eddigiek alapján is haladni tudunk. Persze vannak problémák, de ez nem Korné asszony készségén múlik csupán. Ezek olyan dolgok, amelyek újra és újra szóba kerülnek, ezért röviden szeretnék általános megjegyzéseket tenni, és persze a módosító indítványokat konkrétan elő is terjesztem. Többször elmondták már, hogy ez a tipikus foglalkoztatási viszonyok fontosak, mert választhatnak ilyenkor a személyek, van opciós lehetőség, de szerintem a valójás valóságban ez nem így van, nem? Két dologról van font, szó, hogyha valaki tényleg választani akar, hogyha van alternatíva, akkor tudni kell az, hogy mi a helyzet, egyfajta ismereti szintre van szükség, és azt gondolom, hogy a felmérések azt bizonyítják, hogy az atipikus viszonyban dolgozók nagy többsége hát igazából nem profi ezen a területen, hogy és ez bizonyára nem az a terület. A második kérdés, ami meg szintén szóba kerül, ha választani akarunk, akkor a másik oldalon ajánlatoknak kell lenniük. Tehát több ajánlatnak kell lennie, mint a keresési oldalon van, vagy a keresleti oldalon. Tehát az atipikus viszonyok azonban mindenek előtt a válság idején terjednek el. Egy dolog fontos még, ezt mondta a jelentés készítője is, hogy szankcionáljuk azokat, amelyek felváltják a hagyományos munkaviszonyokat atipikus munkaviszonyokkal. Nem arról van szó ilyenkor, hogy növeljék a foglalkoztatottak számát, nem költségeket akarnak csökkenteni a vállalatnál. Ezt mi nem tudjuk csak így elfogadni. Ez nem egy pozitív hozzáállás a vállalatok részéről. Vagyis megjött az ideje annak, hogy visszatérjünk egy olyan eszmecserje medrébe, vita medrébe, amely már itt folyt, de most konkrétan nem ezzel foglalkoztak, ez a flexicurity. Hajlamosak itt sokan összekeverni dolgokat. Vannak bizonyos elvek a viselkedésünkben. Itt az az érzésem, hogy a foglalkoztatást egyre inkább bizonytalanabbá teszik. Nem racionális eszközökről van szó, amelyek lehetővé teszik azt, hogy éljünk a legkisebb eséllyel is. Nem, sokkal inkább arról van szó, bizonyos viselkedési mintákat kívánnak kialakítani, és ez ha, bizonyos hatásokkal jár. Ezek nem olyan kérdések, amelyeket meg kéne válaszolni, vagy el kéne mélyíteni, csak röviden említeni akartam. Persze az oktatási rendszerről is beszélni kell, ennek nyitottnak kell lennie, és megfelelő munkaszerződéssel kell járnia. De hogyha az atipikus munkaviszonyban a továbbképzés így fel sem vetődik, innentől kezdve ez már a jó szándékon múlik a vállalat, a munkaadó jó szándékán. Nem hiszem azonban, hogy ez a fajta jó szándék túlságosan elterjedt volna. Vagyis azt kell, hogy mondjam, hogy a vállalatok persze, ha már befektetnek, beruháznak, akkor, és jó ruháznak be, akkor tartós munkaviszonyt akarnak. A másik pedig az általános jelleg. Mit mondok ezzel? azt, hogyha nem sikerül elérni ezt az összes országban, tehát a dolgozó emberek alapjogait nem sikerül megállapítani, és a szociális védelem egyfajta általános egyetemleges szintjét nem tudjuk biztosítani, akkor az atipikus foglalkoztatás függetlenül a mi szándékainktól élesíti a helyzetet. Élni fognak, és vissza fognak élni velük akkor már nem lesznek jogok, amelyek eh, elismerést nyernek eh, az atipikusan foglalkoztatottok körében. Tehát az eredmény csak az lesz, hogy csökkenek a költségek. Persze, ez a vállalat szempontjából érdekes. A költség egy fontos dolog, és igazából a lehető legtöbb eh, atipikus munkaviszonyt kívánják kialakítani. De hát lássuk, hogy kire hat ez elsősorban a fiatal emberek körében. Náluk nagyon sok az atipikus foglalkoztatás, és számos ország jogalkotásában ez benne van, és komoly károkat okoz. És ez persze kihat aztán később az idősebb foglalkoztatottakra is. Tegyük fel, hogy egy idősebb valamikor kiesik a munkaerőpiacról, és ez rájuk is hatással van. Tehát óriási különbségek vannak a szociális védelem területén is. Vannak olyanok, akiknek határozatlan munkaidejű szerződésük van, kapnak egy adott nyugdíjat, vannak, akik ugyanennyit dolgoznak, ugyanannyi évvel rendelkeznek, de mindig csak atipikus körülmények között dolgoznak, és mi az eredmény? A szociális védelem szintje alacsonyabb, és éppen napjaink fiatal emberei fogják érezni, hogy mi a különbség valójában, és természetesen ez bizonyos viselkedés mintákat is meghatároz, például a kohézió kérdésében. Az utolsó pont, nagyon egyetértek a párbeszéd erősítésével, a szociális párbeszédről van szó, de a képviseletet fel kell vetni, mint témát. Szakszervezetekről van szó, és munkavállaló, munkaadói szervezetekről egészen másképp kell képviselni itt az érdekeket, mint a hagyományos foglalkoztatásban. Hogy lehet itt a párbeszédet erősíteni? Azt hiszem új fejlta eszközre van szükség. Köszönöm. Cornelison asszony és Figuero asszony. Kérem, hogy röviden szóljanak. Cornelison asszony. Az ATP-kus szerződések azt jelentik, hogy tipikus szerződéseknek is kell létezniük, vagyis teljes idejű, hosszú távú szerződéseknek, és ez azt jelenti, hogy ez végül is megosztja a képet. Az társadalomban tudjuk, hogy egyre nagyobb az idősek száma, szükség van mind a nőkre, mind a férfiakra, a munkaerőpiacon dolgozniuk kell, és egyre több emberről kell majd gondoskodni. Az atipikus munka szerintem, vagy a fél munkaidős munkaszerződés az megkönnyíti a megosztást. Mindkét partner, hogyha három, három napot dolgozik egy héten, már többet dolgozik, mint hogyha csak egy valaki, kevesebb munkaidőben, és ez így, gondos, így tudnak gondoskodni a család ellátásáról. Szerintem ez rugalmas lehetőséget ad a munkavállalóknak, ez lenne az ideális helyzet, de sokszor a, ezt a rugalmas biztonságot arra alkalmazzák, hogy ki zsákmányolják a munkavállalókat, közben védelmezni kellene a munkaerőt, és közben úgy gondolom, hogy minél rugalmasabb körülményeket kellene teremteni számukra. Szeretném hallani, hogy mit értenek önök a védelem alatt. Következő, Figaradosz asszony. Ami a az atipikus munkavállalás szerződéseket illeti a rugalmas biztonságot, ez minden országban mást és mást jelent. Azonban szeretném elmondani, hogy Portugália esetében, hiszen ezt az országot ismerem a legjobban, az atipikus munka elterjedése, a nem szokványos munkavállalás elterjedése szorosan összefügg a munka vállalás rugalmasságával és a munkahelyek bizonytalanságával, a munkavállalók körülményeinek romlásával, a munkahelyi balesetek növekedésével, és ez azt jelenti, hogy kevesebb egyúttal a munkalehetőség, főként a fiatal nők, a nők számára, akik nagyon nehezen találnak teljes munkaidőben munkalehetőséget, és közben ezt hívják rugalmas biztonságnak. A legtöbb munkavállaló az én országomban azt mondja, hogy nem, nem akarjuk ezt a fajta eh, munkalehetőséget, eh, olyan eh, munkát szeretnénk, amely elismeri az erőfeszítéseinket, megfelelő fizetést ad számunkra, segít bennünket abban, hogy a szegénység körülményeiből kikerüljünk, és minimális jogokat legalább biztosít számunkra a nők és a férfiak jogait is elismeri, de közben ez nem így van a rendszer azt mutatja, hogy exponenciálisan emelkedik az ilyen típusú munka aránya, és a rugalmas biztonság, az atipikus munka lehetőségek is rendkívül gyorsan bővülnek, nem hagyományos munkavállalás, és mindez a munka körülmények romlását hozza maga után, és a munka értékének elvesztését. Mit eredményez Mindez azt is maga után vonja, hogy a munkaniség növekszik. A tízes pontban azt mondja az előadó számunkra, hogy ami a legfontosabb, az az, hogy küzdjünk a munkanélküliség ellen, és jobb, hogyha van munkahely, még akkor is, hogyha az bizonytalan, de én ezt nem tudom így elfogadni. A munkanélküliség növekszik, és ezért kell elfogadni a jogok nélküli munkalehetőségeket. Thomas Mann úr és Elizabeth Moren asszony, azután jó magam, és akkor a feliratkozott hozzászólók listáját kimerítjük. Thomas Mann úr, természetesen ez nem könnyű. Azt hiszem láthatták, hogy Pascal Krönin kiváló jelentést készített Beszélni kell róla, röviden kell beszélni, nem olyan könnyű ezt megcsinálni. Pászkáppel természetesen néhány ötletünk van, és ezeket módosítások formájában majd előterjesztjük. A kolléga kiment, egyébként éppen kijönt. Például a 14-es számban azt hangzott el, képesnek kell lennünk arra, hogy egyensúlyt keressünk a biztonság és a rugalmasság között Ole Kirstensen. Éppen most fogunk dolgozni rajta sikerült talán egy jó kompromisszumot találni egy másik jelentésben, és hát ott legalábbis elindult ez a kísérlet, és azt hiszem egész jól működik az a dolog. Handel nagyon jó, a 29-es számban felhívta a figyelmet arra, hogy a szociális partnereket felhívják arra, hogy a kívülállókkal szemben lépjenek fel. Tehát azt hiszem képesnek kell lenni arra, hogy elfogadjuk, hogyha atipikus munkahelyek vannak valahol, akkor megfelelő biztosítási faktorokra van szükség. Meg kell állapítanunk, hogy számos atipikus munkahelyen szinte már az alakult ki, hogy ez a tipikus. Pászkál ezt egyébként jól kifejtette szerintem. A 19-es számban szerintem ez világossá válik azt akarjuk, hogy létrejön egy európai szociális modell, Természetesen a nemzetközi kompetenciák nagyon különbözőek ebben, a súlypontok máshol vannak, de azért azt gondolom az alapgondolat jó. A 19-es pontban az európai szociális modell közös szabályozása szerepelne, és én ezt fontosnak tartom. A 29-est is üdvözlendőnek tartom, mi szerint egy korai befektetésre van szükség. Ugye mindig csak reagálunk az európai globalizációs alap. Nagyon jó dolog, fontos volt, itt dolgoztunk rajta a szakbizottságban, de ez csak egy pont lehet, vagy a mikrohitelek, ezt is nemrég fogadtuk el együtt, de ez gyakran nem az az intézkedés, hogy preventív módon lépjünk fel. Azt hiszem a preventív területen kell fellépnünk, és itt nem csak kreativitásról van szó, hanem olyan intézkedéseket kell használni, hogy az Európai Szociális Alapból ilyen dolgokat tudjunk finanszírozni. Kicsit tovább kell mennünk a részben erős kritikán, de Pascal nyilvánvalóan nagyon jól tudja kezelni majd. Merci, Madame Morin. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, Elnök asszony, mondja Morán asszony, köszönöm Grüni asszonynak is, hogy egy ilyen eh, nehéz, eh, súlyos eh, témának az előadója. Tudjuk, mennyire kényes témáról van szó, a helyzet állandóan változik, és azt is tudjuk, hogy ez összefügg a jelenlegi válsággal. Három pontot szeretnék kiemelni. Az első az atipikus szerződések kérdése figyelembe véve az összes lehetőséget, amelyről ez a jelentés szól, hozzáfűzhetnénk még olyan eseteket, amelyek újak a foglalkoztatók csoportjairól van szó, erről nem szól a jelentés. Ez is újfajta szerződési lehetőség. Az ötös ponthoz szerintem hozzáfűzhetnénk a munkáltatók csoportjai csoportosulásait, valamint szólhatnánk a távmunkáról is, hiszen ennek is megvannak a nehézségei, figyelembe véve a munkaidőt, a munkaegészséget, a képzéshez, a továbbképzéshez való jogot. Ami ezt a két eh, témát illeti, ez eh, új a munka szervezésében, és ezzel kapcsolatosan pontosítanunk kellene még a helyzetet. A második megjegyzésem a második ponthoz, a rugalmas biztonsághoz és a foglalkoztatási pályák megóvásához kapcsolódik. Nagyon óvatosnak kell lennünk, és hangsúlyoznunk kell azt, hogy a tapasztalatokat el kell ismertetni, az átképzés fontosságát ki kell emelni, és az, hogy valaki foglalkoztatható legyen egész élete vagy szakmai karrierje során. nem akkor kell a tapasztalat értékelésére gondolni, amikor a vállalatnak gondjai vannak és elbocsátások vannak, hanem a szakmai pálya, karrier egész időtartama alatt fenn kell tartani, és tovább kell fejleszteni a képzést, a minősítést. Ami a rugalmas biztonságot illeti, szeretném, Hogyha egy kicsit pontosabbak lennénk azokról a szerződésekről van szó, amelyeket a fiatalok számára kínálunk fel, olyan fiataloknak, amelyeknek nincs szakmai képesítésük, nehéz kezelni ezt a csoportot, jelentős problémáik vannak, ezt jobban ki kellene emelni, mert sajátos stratégiára lenne szükség itt az iskolát elvégzők esetében. A másik, szociális párbeszéd. Nagyon sok minden tartalmaz a szöveg ezzel kapcsolatosan, de itt is pontosítanunk kellene. Például mennyire sokrétűek a szociális párbeszédek, a cégeken belül, a kis és közepes vállalatoknál más a szociális párbeszéd, szemben a nagy vállalatokkal nem, nincs meg az a védelem, nincs meg az az ösztönzés az első esetben. Sokrétű, sokféle szociális párbeszédről van szó, és ez mindig a vállalat méretétől függ. Azt is szeretném elmondani, hogy a különböző szerződések esetében figyelembe kell venni a vállalatok körének rétűségét is, számot vetve a földrajzi elhelyezkedéssel is. Nagyon nagy a különbség a vidék és a város között. Vannak vidéken is vállalatok, és a problémák nem ugyanúgy jelentkeznek de esetekben, esetről esetre itt még nehezebb problémákkal kerülnek szembe a vállalatok. Ennyit szerettem volna még hozzátenni ehhez az anyaghoz. Köszönöm, elnök asszony, hogy végigmondhattam. Elnök, én is szeretnék szólni az előadóhoz, a hozzászólókhoz, ami a biztonságot és a foglalkoztatási pályák megóvását illeti. Az a véleményem, hogy ez nem elegendő. Itt csak a rugalmas biztonságról van szó ebben a részben. Itt két különböző koncepcióról van szó, rugalmas biztonság és a foglalkoztatási pályák megóvása. Ez nem ugyanaz hogyha előre akarunk lépni az atipikus szerződések terén, az új munkavállalási formák terén, és hogyha hozzáadott értéket akarunk itt létrehozni, akkor a foglalkoztatási pályák megóvásáról kell beszélnünk. Remélem, hogy itt sikerül majd előrelépni. Lehet, hogy egy kicsit brutálisan mondom ezt el, de szeretném érzékeltetni, miről van szó. Csak két percet tudok adni a vendégelőadóknak. Nagyon sajnálom, több idő nincs. Remélem, hogy lesz még alkalom arra, hogy nyugodtabban beszéljünk ezekről a témákról, de meg kell adnom majd a szót az előadónak is. És van még egy napi rendi pontunk a mai délutára. Úgyhogy ugyanabban a sorrendben adom meg a szót, mint előbb. Viléta asszonynak először, aki az Eurofound nevében beszél. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak hogy egy kérdésre választ adjak, hogy nagyon sok képzetlen ember van atipikus szerződésben, vagy atipikus megoldásban. Az egyik tanulmányunkban körülbelül 8%-ot állapítottunk meg, akik harmadik szintű oktatásban is rendelkeznek, és mégis a tipikus területen dolgoznak. De nem igazán ez a probléma. A probléma az az, hogy meddig marad valaki egy ilyen atipikus szerződésben vagy megoldásban. Milyen gyorsan tud egy ilyen szerződésből kilép, kilépni egy más típusú foglalkoztatásba, olyanba, ami esetleg nem tartósabb, de olyan forma, ami több jogot ad, főként a jogok fontosak, a nyugdíjjogosultságot, egészségbiztosítási és egyéb jogosultságot adnak. Tehát azt mondanám, hogy ez a legfőbb kérdés az átmenet a nagyon atipikus és az egyéb foglalkoztatási formák között gyorsabban történik meg a magasan képzetteknél, mint az alacsonyan képzetteknél. Ez nyilvánvaló. A másik kérdés a nőket érinti. Természetesen nem akarok a részletekbe menni, hogy a nemi, nemek közötti megoszlás hogyan alakul. Nagyon kevés erre vonatkozóan a megbízható adat azt tud, mondhatjuk, hogy Luxemburgban 99%-a a dolgozóknak, akik 10 óránál kevesebbet dolgozik, azok nők. Ez e, például egy példa de a nők e, túlképviseltek ezekben a nagyon atipikus foglalkoztatási formákban, és ennek van hatása a e, jövőbeni biztonságukra is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Koferati úr. Köszönöm szépen. Három vagy négy dolgot szeretnék elmondani, Joel de Cajon említette. Szerintem nagyon jó, hogy megkérdezték, hogy mi mitvel foglalkozunk ezen a területen, és a közös piacelemzés is fontos. További tevékenységeinket ezekre érdemes építeni, nemzeti szinten nyilvánvalóan ez a prioritás, és ebből a szempontból szeretném üdvözölni ezt a hivatkozást. Másik, hogy a védelemnek az érzetét létrehozni, ami ugye többször felvettett, azt hiszem Corneliszi asszony, ezt még egyszer szeretném említeni, hogy a rugalmas biztonság az rugalmasságot és biztonságot jelent, és a kettőt nem kérdőjelzi ezt meg senki. A kérdés az, hogy mi szociális partnerként európai szinten több alkalomban, 97-ben, 99-ben elfogadtunk egy irányelvet, alapvetően irányelvekről van szó, amik azt mondják, hogy a részmunkaidős és a ö, fix munkaidős és a távmunka kérdéseit is ö, szabályozni kell. És azt gondolom, hogy az átfogó cél ennek a megállapodásnak az volt, hogy kialakuljon a diszkrimináció mentesség, és ez az elv uralkodjon. Tehát ez azt jelenti, hogy európai szintű szabályozás már van ezekre a területekre, tehát ezért most már a nemzeti szinten kellene lépni, hogy ezeket be is tartsák. És talán egy utolsó mondat az informális gazdaságról, azt hiszem, hogy nyilvánvalóan minden egyetértünk abban, hogy ez egy olyan terület, ahol komoly erőfeszítésekre van szükség, és üdvözöljük a további munkát ezen a területen, mert azok, akik a fekete piacon dolgoznak, azok igazán ki vannak rekezdve a munkaerőpiacról, és nem szabad ezt az egyéb foglalkoztatási formákkal összehasonlítani, amelyik legalább legálisak, még akkor is, hogyha nem jók. Tehát a rugalmas foglalkoztatási formák azok mind legális és kialakult munka foglalkoztatási formák. Dökajon úr két percben. Köszönöm szépen. Az első dolog, hogy én is megerősítem, hogy van egy szociális partnerek együttes elemzése, ez 45 oldal, amiben megpróbáljuk elmagyarázni a probléma bonyolultságát, a komplexitását. Itt is lehet úgy csinálni, mint a, a tejszínhabbal, hogy minden egyes dossziéra rátesszük ezt. De hogyha egy komoly vitát akarunk Európában, ami konstruktív is, akkor el kell fogadni azt, hogy a rugalmas biztonság, a flex security az egy komplex fogalom, és nem szabad mindenre ráakasztani ezt. Mert hogyha nem, akkor nagyon nagy véleménykülönbségek lesznek. A második elem, két másik jelentés is készült. Aláírtunk a munkaerőpiac befogadó jellegéről. Tehát fontos, hogy olyan megoldásokat találunk, amik jelenleg három megállapodás van, három megállapodásról beszélek most, három európai megállapodás van, amik a formális és informális képességeket voltak hivatottak érvényesíteni. Ez mit jelent, hogy az informális és formális képességek és szakismereteknek a az érvényesítése forrás. Kik ezek? Ezek olyan személyek, akiknek nagyon alacsony a képzettségi szintjük, én mindig azt mondom, hogy ezek olyanok, akiket tehát vannak, vannak ugyan halak, amelyek tudnak repülni, de nem ez az általános. Tehát itt is az van, hogy az atipikus munka az alapvetően a képzettség nélkülieket érinti. Egyrészt nincs képzettségük, ha van is szaktudások, az sem került érvényesítésre. Szociális elismertségük is nagyon alacsony. Tehát ezen a területen kell alapvetően lépni, és a képességek, szakismeretek elismerésén. Tehát az atipikus területen, hogyha azt akarjuk, hogy a munkába illeszkedjenek vissza határozatlan idejű szerződésekkel, akkor komoly erőfeszítésekre van szükség. A legmobilabban dolgozók azok a legalacsonyabban képzettek, és akik a legsérülékenyebbek is, főként az 50 év felettiek. Tehát, hogyha megnézzük a globális ö, ö, helyzetet, akkor ö, ezt látjuk, csak ugye az első ö, amit a vállalatok nem alkalmaznak tovább, ez a képzési költségvetés, amit azonnal lehúznak válságidőszakban. Tehát ezért nagyon komplex ez a probléma. Elnök, köszönöm szépen. Látom, hogy még mindig nem beszéltünk a szakmai pályafutások biztosításáról, de jó lenne, hogyha egyszer erre is sor kerülne végre. Grúni asszony, sajnos nem tudok túl sok időt adni önnek mai napon, mert szeretném, hogyha a következő szarkász jelentéssel is tudnánk foglalkozni, de lesz más alkalom, amikor majd még válaszolhat a kollégáknak. Mindenképpen nagyon gyorsan akarok haladni, csak a kollégáim számára mindig lesz lehetőség, hogy tegyenek még további módosító indítványokat feb, március végéig. Azt mondanám, hogy két kérdést hallottam itt visszaköszönni többször. A határozatlan teljes idejű munka szerződés szerintem a főszabály. szabály az atipikus szerződés, amit valaki választ, az marginálisnak tekinthető, de figyelembe kell venni. Vannak olyan nők, akik azt akar, nem akarok sokat dolgozni, mert szeretnék a szakmai életüket és a család életüket összeegyeztetni, de ez sem a főszabály. Ez csak néhányan alka élnek ezzel a lehetőséggel. Sajnos az atipikus szerződéseket általában nem választják az emberek, hanem rájuk kényszerítik ami a különböző egyéb kérdéseket illeti. Egészség, biztosítás, képzés, ezek, a, amiket hallottam, ez véleményem szerint mind része azon jogoknak, amikkel rendelkeznie kellene minden munkavállalónak, független attól, hogy milyen szerződéssel dolgozik. És szerintem ezzel a jelentéssel ezt a megközelítést kell alkalmazni, és a bizottságtól azt kell kérni, hogy erre ügyeljenek. A tízes bekezdésben Figueiredo asszony eh, említette a témát. Én nem azt mondom, hogy az atipikus szerződés a megoldás, és mindenkit atipikus szerződéssel kell foglalkoztatni, de azt a megállapítást teszem, hogy akik nagyon sokáig munkanélküliek, utána nagyon nehezen tudnak visszailleszkedni a munkavilágába, éppen ezért, hogy ha nagyon gyorsan legalább egy atipikus, rövid idejű szerződést tudnak kapni, azt is lehetővé kell tenni, mert ha valamilyen mértékben a vállalatnál maradnak, akkor a későbbiekben is könnyebben tudnak már tipikus munkát kapni. A vállalatok, Lina asszonynak mondom, azon vállalatok, amelyeknek nincsen bizalmuk a munka erőpiacban, az azért van, mert nem látják előre saját helyzetüket tehát kétségtelen, hogy az igényeiket atipikus szerződésekkel igyekeznek kielégíteni. Nem kellene, hogy ez legyen a főszabály, ezért említettem azt is, hogy szankcióra is lenne szükség, hogyha a szokásos normál szerződéseket atipikus szerződésekké alakítják. Szerintem itten elég határozottan kell fellépni a szakmai pályafutások biztosításáról beszéltem szerintem, csak nem külön bekezdésben. Erről beszélhetnénk majd még részletesebben, de nem zárkozom el ezelől. És az egész jelentésben szerintem ez egy olyan dolog, ami rendszeresen visszaköszön, és azt mondanám, hogy itt a cél az az, hogy minél többen tudjanak dolgozni úgynevezett normál tipikus szerződésekkel lehet, hogy mindenkinek nem válaszoltam, de megpróbáltam röviden tenni. Köszönöm, elnök asszony, elnök. Köszönöm szépen. Akkor az első lépésen túl vagyunk ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és ezen az alapon akkor megnyitjuk a ö, módosítók előterjesztésének határidejét. Ez március 29, 10, déli 12 óra és utána majd ezekről a módosítókról még beszélünk. És aztán június másodikán lesz majd az elfogadás. És akkor az mai nap utolsó pontjához érkeztünk. Alejandro Szerkász úrnak a véleményét fogjuk megvitatni ez a belügyek polgári szabadságjogok kérdésével foglalkozik, a tartózkodási és munkavállalási engedély egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárásáról foglalkozik, de a jelentés készítőre bízom, hogy magyarázza el nekünk, hogy mi is ennek a kérdésnek a múltja. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Említette teljesen jogosan, egy olyan ügyről van szó, aminek már története van. Egy olyan jelentésről van szó, amit már nem lapra írunk van egy saját története. 2008-ban a mi bizottságunk már készített egy jelentést, és arról volt szó, hogy egy konzultációs eljárást alkalmazunk, és a Lisszaboni szerződés értelmében társjogalkotókká váltunk. De időközben nagyon sok minden történt. A harmadik országok állampolgárai val kapcsolatban. Tehát a története hosszú ennek, mind úgy a tanácsban, mint a bizottságnál, és figyelembe kell venni ezt a történetet, ezen osztoznunk kell a közszabadságjogok bizottságával. Az irányelvnek csak egyes cikkeivel foglalkozunk itt. Tehát az én jelentésem az ezekkel a cikkekkel foglalkozik kifejezetten, és megpróbáltam válaszokat keresni. A történet, ami ehhez az ügyhöz kapcsolódik, nagyon is jól ismert a bevándorlás, ami egy nagyon fontos kérdés, közösségi politika egyik fontos kérdése, és ez a továbbiakban is így lesz és hogy az egyik fejezetre utaljak, elmondanám, hogy amióta a Lisszaboni szerződés van hatályban, a bizottság több közleményt is tett, amivel megpróbált válaszokat adni a legális és az illegális bevándorlásra egyaránt. Nagyon szigorúnak kell lenni az illegális bevándorlással szemben, ugyanakkor vannak olyan munkavállalók, akik Európában jobb megélhetést keresnek maguknak, családjaiknak, de ugyanakkor nekünk is fontos, hogy mi a gazdasági tevékenységünket, szociális modellünket fent tudjuk tartani, és ezért vannak ők itt rendezett állapotban, körülmények között. És ezért fontos, hogy elhárítsuk azokat az akadályokat, amik a méltóságukat sértik, és meg kell alkotni azokat a lehetőségeket, amit amikkel érvényesülhetnek a jogok, tehát a tagállamok és a bevándorolt munkavállalók számára is. Ez az irányelv minden rendelkezés ellenére figyelembe veszi a szubszidiaritás elvét a foglalkoztatáshoz, a társadalombiztosításhoz, bevándorláshoz való jogokat. Ezeket ugye minden tagállam maga kezeli a saját jogrendjének megfelelően. Tehát itt nem arról van, nem XYZ tagállamról beszélünk, hanem a bevándorolt munkaerőne, munkavállalónak ugyanolyan jogokat kellene kapnia, mint az adott tagállam állampolgárai. Ez a vitának még az első szintje, ahol a legalitásáról, jogszerűségről szól a vita. 2005-ben egy közlemény arról beszélt, hogy Lisszaboni stratégia Európát tegye vonzóbbá, legyenek jobb munk- foglalkoztatási lehetőségek. Aztán a bizottság további közleményeket adott ki, ahol beszéltünk a bevándorlási problémákról, de a szociális beilleszkedési kérdésekről, és nincsen integrálódás, hogyha nincs azonos munkakörülmény, azonos foglalkoztatási körülmények, akkor nincs, nem lehet beilleszkedés. És az alapjogi kartában, a 12-es cikkben benne van, hogy mindenkinek megvan a véleményszabad, véleménynyilvánítási jog, 14-es, 15-ös cikkek, és van még egy cikk, amik a diszkrimináció mentességről beszélnek, a 27-es cikk, 31-es cikk, az igazságos munkakörülmények, a 34-es cikkben szociális biztonságról van szó, 35-ben pedig az egészségvédelem. Tisztelt elnök asszony, szeretnék emlékeztetni a következőre. Vajon készen állunk-e arra, hogy ugyanolyan jogokat adjunk azoknak, akik legálisan és rendszeresen dolgoznak az országainkban, hogy azokat se regesszük ki, ez az első kérdés, amire választ várok a bizottság részéről, a közszabadságjogokról, a hármas szik értelmében. Tehát minden munkavállaló a szezonmunkásokat, idénymunkásokat, akik külön eljárás keretében jöttek, akik más szabályok alá tartoznak. De hogyha elkezdjük ezt így, taglalni és kivételeket tenni az azonos bánásmód alól, akkor a Libe Bizottságra hárul az, hogy eldöntse, hogy mi legyen, a, és melyek legyenek a védett közösségek. De ennek a bizottságnak válaszolnia kell egy kérdésre, ami nagyon fontos, és ez a 12-es cikkhez kapcsolódik, ez a mi kompetenciánkat érinti. Akkor hol kezdjük mi kezdünk mi bizonyos jogokat kizárni, vagy bizonyos tagállamokat az alapjogokból, és mik azok a jogok, amiket a bevándorolt munkásoknak, dolgozóknak nem adunk meg, ha harmadik országból érkeztek. A módosító indítványok, amiket én benyújtottam, kedves kollégák, arra irányulnak, hogy javítsák a bizottság szövegét, ami kétségtelen egy nagyon jó szöveg, pozitív, és javítja a jelenlegi helyzetet, de vannak benne inkoherenciák, amik nehezen magyarázhatóak meg. És ami azt eredményezi, hogy az egyházak, a civil szervezetek követelésekkel lépnek fel. És még említenék egy, arra említeném azt a négy módosítót, amit én fontosnak tartok, mert ezek választatnak ezen jogokkal kapcsolatos kérdésekre, és ezek részben vagy egészben arra irányulnak, hogy megoldják ezt. Kezdem a legfontosabbal, 13-as módosító, 12-es cikk, az irányelvtervezetben a bizottság lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy, meg, hogy a társadalombiztosításhoz való jogot meg tagadják, kivéve a munkanélküliségi segélyt. Ez azt jelenti, hogy egy bevándoroltnak a tagállam megtagadhatja a, például a lakás, lakhatási támogatást, vagy a család ö, támogatási ö, jutatásokat. Ez azt jelenti, hogy szerzett jogokat tagadnak meg, ami, és ennek nincsen semmiféle oka. Tehát a tanácsnak, bizottságnak teszem fel a kérdést, hogy miért egy bevándorolt, aki ö, jogosan dolgozik itt, annak miért nincsen egészséghez, gyógyszerhez, orvosi ellátáshoz joga. Ezek olyan szem, személyek, akik ö, jogszerűen tartózkodnak itt, és jogszerűen foglalkoztatásra kerültek tehát ez egy nagyon fontos kérdés. A 12-es módosító esetében a bizottság meg akarja tagadni a bevándorolt dolgozók számára a szakszervezeti jogot. Miért kellene nekik megvon, tőlük megvonni ezt a jogot, hogy a társulási, a szakszervezeti joghoz vagy bevándorló szervezetekhez csatlakozhassanak? Ez is megalapozatlan, és a tanácsnak és a bizottságnak ezen el kellene gondolkodnia. És a harmadik és utolsó cikk a nyolcas módosítója a 12-es cikknek megnyitjuk a lehetőséget a tagállamoknak, hogy az adókedvezményeket töröljék azon bevándorlóknak, akiknek az adó szerinti jog, jog, lakhelyük azok bent vannak Európában. Miért nem élhetnek ugyanazokkal az adó előnyökkel, amivel egy uniós állampolgár? Ez igazságtalan és nem humános, és itt a jó megoldásokra való törekvés keretében van a négyes módosító. Ez arra törekszik, hogy a az úgynevezett posted work, tehát a kihelyezett munkavállalók esetében ezeknek megszakadjon a, a joguk, mert hogyha valakit kihelyeznek egy más tagállamatba, akkor az irányelv lehetővé teszi, hogy ez a munkavállaló, aki nem közösségi állampolgár, ne kapja meg ugyanazokat a jogokat, mint egy tagállami dolgozó. Számomra ez abszurd. A bizottság azt mondja, hogy nem ez a szándéka, hogy a kihelyezett munkavállaló az egy külön irányelv alá tartozik, ami szabályozza az ő helyzetét. És ezzel be is fejezem, elnök asszony. Megvan a lehetőségünk arra, hogy egy tárgyalásba kezdjünk a tanácssal, és hogy ezt első olvasatban elfogadjuk. Az én hazám lesz valószínűleg eddigre az elnök. Hogyha ezzel nem rendelkezünk, akkor végig kell vinnünk ezt a gondolatmenetet. Mi spanyolok meg kell, hogy tegyük azt az erőfeszítést, ami kell ahhoz, hogy első olvasatban elfogadhassuk amennyiben a tanács lemond bizonyos álláspontokról. Többség bontakozott ki a tanácson belül, de a bizottságnak el kell fogadnia azt, hogy két jogalkotó van, és a parlamentet is meg kell hallgatni. Én készen állok arra, hogy elfogadjam, hogy tévedek. Vannak, akiknek jobbak az indokaik, de a tanács és a bizottság akkor is nyitott kell, hogy legyen, hogy ezekben a kérdé kulcsfontosságú kérdésekben ö, engedjen. Ezek múlik a, a szavahihetőségünk, és tudnunk kell, hogy Európa nem szabad, hogy az illegális bevándorlás szinterévé váljon. Akik ide jönnek, azoknak mindenkinek kell, hogy legyen papírja, és integrálódhasson a társadalomba, de ehhez meg kell adnunk az eszközöket is. Nem szabad diszkriminálni ezeket az embereket a bőrük színe vagy más okok miatt, és ugyanolyan jogokat kell, hogy élvezzenek, mint az európai munkavállalók. Ezek nagyon jó okok, és ez van benne a négy módosítóban, amit említettem. Dinamik. Köszönöm ezt a dinamikus bevezetést, prezentációt a tolmácsok még 10 percet adnak nekünk. Három hozzászólom van. Vagy holnap fejezzük be a vitát, vagy pedig korlátozom a hozzászólási időt. Önöknek kell dönteniük. Akkor 10 percet még igénybe veszünk, és hogyha az előadó egyetért, akkor holnap fejezzük be a vitát. Olmen Holten asszony. Elnök asszony, Szekasz kolléga pontosan tudja, hogy számos pontban egyetértünk, és gyakran dolgozunk együtt. Persze mind a ketten az egyenjogúság mellett vagyunk, ez a kiindulási pont, és ebben megint csak egyezünk, ahogy ez lenni szokott. Ami ezt az irányelvet illeti, miért szeretnénk ezt az irányelvet elfogadni? Azért, mert egy másik jogalapot akarunk. Szerkasz kolléga ennél lényegesen messzebb megy. Ez teljesen egyértelmű. Egy politikai pont az, hogyha most itt megnézem a 2003-as irányelvet, vagy a tanácsi rendeletet, akkor itt az szerepel, hogy vannak speciális rendelkezések, és Szerkasz úr ezt nem bántja. Arról van szó, hogy ezt a mellékletet, amiről itt beszélek, ezt most teljesen elhagyjuk-e, vagy nem. Azt hiszem, ez egy alapvető politikai probléma. Elnök asszony, a módosítókról beszélek. A 9-es számú módosító indítványhoz jutok most. Az a benyomásom, hogy a bizottság bizottsági javaslat jobb, mint Szerkesz kolléga javaslata. A kettes számú módosításról beszélek most. Ez az anyag is az irányelv hatája alá esik majd. Szeretném megtudni az Európai Bizottságtól, milyen következményei lennének annak, hogyha elfogadnánk ezt a javasolt szöveget. Még csak nem is mondom, hogy, hogy nem, de igazából kérdem, hogy mit akar Szerkesz kolléga egy új fogalmat vezet be, határokon átnyúló helyzet a tagállamok között. Azt gondolom, hogy itt jobb a bizottság szövege. Tőle is a bizottságról szeretném még megtudni, mit is jelent az, hogy az irányelv nem biztosíthat olyan jogokat, amelyek az EU munkavállalók jogi helyzetén túlmutatnak. Aztán itt a kiküldetés. A következő ilyen pont a négyes alatt milyen kihatásai vannak. Az ötös rendben van, a módosítások közül a hatos, én nem tudom, hogy a szöveg jó, de igazából értem, hogy mit akarnak. Egyrészt a szakképzés is szóba kerül itt, vagy inkább egyéb, aztán pedig a hetest illeti, hát itt viszont gondjaim vannak, mert hivatkoznak az egyes tagállami előírásokra, de hát ez egy rendelet itt. És a rendelet nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek de még beleszólnak a nemzeti szintű előírások, aztán a nyolcas, különösebb probléma nincs vele, a tízes. Ezt hát szeretnék kibontani, kibővíteni egy kicsit. 11-es technikai jellegű módosítás, ezt jól értem. 12-es. Nem is értem. Nem is látom pontosan, hogy ennek mik a következményei itt. Vonatkozik ez a 13-asra is egyébként. Elnök azt mondja, a 14 és 15-ös az rendben van. De nagyon sok dolog szerepel itt, amire nincs rálátásom eléggé, nem értem pontosan. Másrészt pedig olyan dolgok is szerepelnek itt, amelyeknek nem kéne itt lenni, mert ez egy politikai kérdés, úgyhogy végig kéne gondolni, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Jean Lambert kolléga tudja, Stauda kollégától voltak módosít indítványok elmúlt évben, amiket elutasítottak, tehát már korábban is elutasítottak. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Messzai asszony, majd Lambert asszony. Köszönöm szépen. Itt ebben az irányelvben tulajdonképpen arról van szó, hogy egyszerűsítést szeretnénk az eljárásokban. Arról van szó, hogy harmadik országok polgárai könnyebb eljárás alá essenek, de most tényleg az a kérdés, hogy akarunk egy kétszintű munkaerőpiacot az EU-ban, azt gondolom, hogy a szerző ezt nem jól látja. A szubszidiaritást kívánja alásni, legalábbis erről beszél, mert a szociálpolitikai területen azért igenis vannak nemzeti előírások, Viszont a 12-es cikkben szerintem ez nem igazán helyén való. Itt olyan személyekről van szó, amelyek egy országba beutaznak, azért jönnek, hogy tartózkodjanak és dolgozzanak. Egy olyan tartózkodási engedélyt kapnak, amely lehetővé teszi a munkavállalást. De lehet, hogy egy másik szándékkal jönnek az adott országba. Finnországban az a helyzet, hogy a lakóhelyből indulnak ki, amikor a tartózkodási engedélyt kapja valaki. Itt viszont miről van szó? Itt arról van szó, hogy az érintett személyek a szociális eh, körülmények védelme alá esnek, még akkor is, hogyha nem rendelkeznek finnországi lakóhelyjel. Finnországnak Oroszországgal mint egy ezer kilométeres határunk van, és itt látni kell, hogy oroszok időnként rövid távra jönnek dolgozni hozzánk, és ebben az esetben a család még Oroszországban marad, de az itteni előírásokkal gyakorlatilag az összes családtag és hozzátartozó követhetné a család egyik tagját, és élvezhetné a szociális rendszerünk előnyeit. Azt gondolom, hogy ezt a tagállamra kéne bízni. Igen, és az irányelvet Finnország nem fogja tudni elfogadni hiszen a lakóhelyet valahogy mindig figyelembe kell azért venni. Ki is számoltuk, de mm, hát eh, az igazság, hogy óriási összegek jöttek ki. tized millió euróról van szó. Tehát hogyha ezt más személyekre vetítjük ki, és nem csak a munkavállalóra, akkor partalanná válik az egész. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. 20 perc múlva 7 óra, és mint mondtam, itt megállítom a munkát, mert különben nem tudnánk megfelelő vitát folytatni, még két hozzászólónk van. Azt javaslom, hogy holnap ezt első napi rendi pontként vegyük, holnap reggel, majd átadom a szót Lambert asszonynak, remélem, hogy ott lesz, és Linkovicsité asszonynak is, aki szintén jelen lesz, és akkor lezárjuk ezt a vitát. Köszönöm, köszönöm a tól.